Possiamo allora cominciare i nostri lavori? Elkezdhetjük tehát a munkát. Értesítem önöket, hogy a az ülést közvetítjük az interneten keresztül, tehát ezt kérem vegyék tudomásul. Megnézzük a tizedik napirendi ponttal, tehát mert ezt már tegnap elkezdték, és az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európa Egyezményhez történő csatlakozásra irányuló egyezmény intézményi aspektusairól szól mindez. Ez egy nagy kihívás, ez egy nagyon fontos pillanat a Lisszaboni szerződési hatályba lépése után. Ez egy nagyon fontos kérdés, és első vonalban a mi szakbizottságunkat érinti az Európa Tanácssal is nagyon sok kérdést kell tisztázni, és ezért egy meghallgatás révén úgy gondoltuk, hogy érdemes rászánni egy kis időt ezeknek a kérdéseknek a tisztázására, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy milyen problémák vannak, milyen akadályok és milyen megoldások. Most, hogy hatályba lépett a szerződés a mi szakbizottságunk és más szakbizottságoknál, nevezetesen az Emberi Jogok Szakbizottságnál is vannak jelentések, kialakultak, elkészültek jelentések, és ezért van már egy kezdeti anyag, ami támpontot ad nekünk annak érdekében, hogy elkezdjük a munkánkat. Hauregi kolléga, illetve Gál asszony, aki az Emberi Szabadsági Jogok Szakbizottságánál készíti az jelentést. Üdvözlöm a megjelenteket, akik a különböző nemzetek akadémiai fórumait képviselik. Van der Linden úr Hollandiából nem tudott eljönni, mert egy gyász eset miatt nem tudunk hozzánk eljönni. Hansze hát van Mirlo úrnak a miatt. Tehát a következőképpen fog zajlani a mai ülés, egy összefoglalóval kezdjük. Az előadó Ramon Jauregi összefoglalja, hogy milyen eszmecserék zajlottak itt a bizottságunkon belül, és arra kérem önöket, hogy tartsák be az időket, és én nagyon szigorú leszek, és kérem ne sértődjenek meg, hogyha egyszerűen meg kell szakítanom az önök előadását, csak az a helyzet, hogy szorít minket az idő. Gál Kinga asszony előadása következik, aki 10 percet kap, um, uh, és bemutathatja azokat az eszmecseréket, amelyek az Emberi Jogok uh, Bizottság Bizottságánál zajlottak, és eh, aztán lesznek előadások, és egy eszmecsere, amelyikben az előadók, eh, illetve a jelenlegű tagok elmondhatják a véleményüket. Hauregi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, eh, be tudom tartani az időket, ahogy kérted, megpróbálkozom. Először is azzal kezdem, hogy megköszönöm mindenkinek a jelenlétét. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos nap, rendkívül érdekes témáról van szó. Az Európai Unió csatlakozása azon túl, hogy egy nagyon fontos politikai és jogi döntésről van szó, egy technikai egy igen bonyolult technikai kérdést vet fel. És ezért ez a meghallgatás során egy tucat, elő, egy tucat szakértő fog felszólalni, akik már hosszú ideje foglalkoznak e kérdéssel, és ezeknek az előadásoknak a meghallgatásával szeretnénk gazdagítani ezt a párbeszédet, illetve különböző kérdéseket, kételyeket megoldani, választ adni felmerült kérdésekre, amelyek összefüggnek a csatlakozással. Tájékoztattak engem arról, hogy tegnap, és nagyon örülök, hogy ezt továbbíthatom, az Európai Bizottság elfogadta a tárgyalási mandátumot. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos történet, ez egy nagyon fontos hír. Ez azt jelenti, hogy hamarosan megkérdezhetjük Reding asszonyt, aki később fog megjelenni, hogy akkor milyen paraméterei vannak ennek a mandátumnak. Mert tegnap óta formálisan is elkezdődik egy nagyon fontos időszak, amelyik alatt testet ölt ez a mandátum, annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európai Egyezményhez. Ez egy olyan mandátum, amelyet később egyhangulag kell elfogadnia a tanácsnak, remélhetőleg rövid időn belül egy hónap, két hónapon belül reméljük, hogyha nem merülnek föl akadályok, és eh, eh, és felhívom az önök figyelmet, hogy lehetnek akadályok, mert egyes országok eh, akár vétot is jelenthetnek be, de amennyiben minden rendben megy, akkor akkor a mandátumot a tanács a következő hónapok során el tudja fogadni. Onnantól kezdve egy tárgyalási szakasz indul el. Hogy fog ez történni? Nos, ez ennek a mai ülésnapnak a célja. Annak érdekében, hogy a nagy kérdéseket rendezzem, az egyik probléma a tárgyaló felek kérdése. Azért mondom ezt, hogy a későbbiekben, a párbeszédeknél, az ezmecseréknél ezeket a kérdéseket fel fogja vetni. Sok témát fognak felvetni, és kolléganőm Gál Kinga is más bizottságok nevében fognak felszólalni, a LIBE és az AFET szakbizottságok, ők már kidolgozták a véleményüket, az Emberi Jogi Bizo- Albizottság, nos, ők az ő gondolataikat és következtetéseit is beépítjük ezekbe a témákba. Tehát tárgyaló alanyok, kik fognak tárgyalni az unió nevében, és ki fognak tárgyalni az egyezmény nevében, kik lesznek, kik adják a jóváhagyásukat, az Európai Unió csatlakozása. Az Európai Uniót úgy kell tekinteni, mint egy plusz ország, de ebben az esetben hogyan fogjuk tiszteletben tartani az Európai Uniónak a különleges mi voltát, már pedig, hogy államokból álló állam? a csatlakozásnak a tartalma. Megnéztem a különböző szakbizottságoknak a jelentéseit, és ottan szerepel, hogy a különböző jegyzőkönyveit legyenek a csatlakozás tárgyai. De nem minden állam, tagállam írta alá az, ö, meg, ö, az egyezmény minden egyes ö, jegyzőkönyvét. Két jegyzőkönyve az, amelyet mindenki aláírt, ha jól tudom. Nos, Aztán az előzetes, a tagállamok előzetes jogi álláspontját milyen módon befolyásolja a csatlakozás az egyezményhez. Tehát milyen módon tudjuk kezelni azt, hogy az Európai Unió csatlakozik egy egyezményhez, ugyanakkor ez ne sértse a mm, tagállamok jogi státuszát, eddig meglévő jogi státuszát, mert az ugye az alapfettétel. Felmerült AFET-nél egy vita a különböző módosítókról, Azért, mert az Európai Uniónak csatlakoznia kellene egy sor olyan egyezményhez, amelyik az egyezménynek a következményei, de nem tartoznak szorosan az egyezményhez. Például a kínzás elleni bizottsághoz való csatlakozás, ezek nem tartoznak szorosan az egyezményhez, de ugyanakkor az egyezmény ernyője alatt vannak, hogy így fejezzem ki magam. Az Európai Uniónak valóban csatlakoznia kell az összes ilyen abból deriváló egyezményhez? Milyen technikai kérdések merülnek föl a csatlakozással? A tagállamok nak a tagállamok gazdasági hozzájárulása. Önök tudják nagyon jól, hogy például a tagállamok hozzájárulnak a, mm, az intézmények működéséhez különböző mértékben a, a mm, anyagi lehetőségek révén, de akkor az egyezmény után mi történik? Hogyan fognak hozzájárulni a tagállamok az Európai Uniónak a egyezménynek a befizetéseihez? A az Európai Parlament a 255-ös cikket kellene alkalmazni, amely szabályozza az Európai Unió működését. És valóban ezt kell alkalmazni, ezt is meg kellene vitatni. Mindenki egyetért ezzel? Ki képviseli az Európai Uniót a miniszterek tanácsánál? Ez egy másik kérdés, amit fel kellene vetni. Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy az Európai Unió tagállamai ne egymás ellen pereskedjenek a Strasburgi eh, bíróságnál. Mert hogyha figyelembe veszik a 344-es cikket, akkor ez egyértelmű tenni ennek a használatát, mert eh, ez előírja, hogy nem szabadna, hogy országok egymás ellen, egymással pereskedjenek Strasbourgnál. milyen módon lehetne egyfajta előzetes eljárást kijelölni az országoknak a jogrendjét alapul véve, vagy az Európai Unió jogrendjét? Milyen módon? Milyen módon lehetne milyen módon járunk el, amikor ö, egyes államok megsértik az emberi jogokat, és ezzel ellen valaki ö, pereskedik ezzel ellen, de amikor ez az esemény az ország határain kívül történik. Milyen módon tudjuk tehát ezeket a kérdéseket kezelni. Milyen kapcsolat van az Európai Bíróság és az eh, Emberi Jogok Európai Bírósága között? Milyen kapcsolat kell, hogy legyen a kettő? Ki van a másik fölött? Ki az, aki dönt? Milyen módon kell ezeket a kérdéseket megadni. Tehát nagyon sok kérdés van, hölgyeim és uraim, ezeket csak felvázoltam annak érdekében, hogy lássák önök is, hogy micsoda technikai kérdések vannak egy ilyen lépés mögött. Szifá úrnak és Wolfram úraknak szeretném megköszönni azt, hogy megszerveztek ezt a mai napot, és önöknek meg szeretném köszönni a jelenlétüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hauregi úr. 5 percet nyertünk, tehát gratulálok, külön köszönöm ezt, és most megadom a szót a Libe szakbizottság előadójának, én Gál Kingának, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon örülök annak, hogy részt vehetünk ezen a meghallgatáson, és köszönöm a meghívást. Két nagy vita érdekes vita volt már a LIBE szakbizottságban ebben a témában. És ezen két vita során a legfontosabb kérdés, amelyet, amely feltételre került többször is, az az, hogy mi a, a csatlakozás, vagy ennek a kartának az aláírása milyen hozzáadott értéket képvisel a polgárok számára. Ezeket a kérdéseket kellene hangsúlyoznunk illetve hát a válaszokat ezekre a kérdésekre, hogyha az Európai Egyezményhez történő csatlakozásról beszélünk. Azt gondolom, hogy nagy előrelépés az, hogy a Lisszaboni szerződéssel az alapjogok kötelező egyezménye, tehát életbe lép, és az alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásra sor kerülhet. Az egyezmény 14-es jegyzőkönyvé ratifikálásra került, tehát az Európai Unió ezen kikövezett úton tovább léphet a csatlakozás felé. Azt is tudjuk, hogy az Európai, Európai Unió minden tagállama már ratifikálta ezt az egyezményt, ami azonban új, e, az az, és amit hangsúlyozunk már egy évtizede, az az, hogy az Európai Unió, mint jogi e, egység, jogi személyiség csatlakozhat ehhez az egyezményhez. És ez egy nagyon érdekes dolog, egy új jogi egység, jogi személy csatlakozik. Mindannyian tudjuk, hogy mindennek nagy politikai és jogi jelentősége van az emberi jogok térségének kialakítása tekintetében, és azt gondolom, hogy ez egy új dinamikát fog Európa szerte megteremteni. Az európai polgárok szempontjából hangsúlyoznunk kell, és azt kérem önöktől, hogy amikor erről a kérdésről beszélnek, hangsúlyozzák azt, hogy ez egy koherensebb belső emberi jogi rendhez vezet hozzá ez a csatlakozás és az európai polgárokat további eszközökkel látjuk el annak érdekében, hogy a jogaikkal éljenek. Persze természetesen tisztázni kell, hogy ez hogyan fog működni. Hiszen mindenféle elvárás merül föl, és mindenféle gondolat és ötlet felmerült már azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan működjön. És azt eh, javasoltuk tegnap az ülésünkön, hogy nagyon fontos az információ rendelkezésre állítása, a, fontos az, hogy az Európai Bizottság tájékoztassa, és a tagállamok is tájékoztassák a polgárokat arról, hogy mi a hozzáadott értéke ennek a csatlakozásnak, hogy fog ez működni, hogyan tudják ezt kihasználni, mert hogyha ezt nem tesszük meg, nem tájékoztatjuk őket, akkor, akkor teljesíthetetlen elvárások merülhetnek fel. Ez a csatlakozás egy nagyon fontos előrelépés jelent majd a koherensebb esetjogi rend felé, ami az emberi jogi területen létezik. Nagyon szoros együttműködés létezik már a nemzeti bíróságok, az Európai Bíróság és az Európai emberi jogi Bíróság között. Most nem fogok kitérni az összes jogi, technikai és intézményi kérdésre, amelyekre a kollégáim már kitértek, hiszen ezek automatikusan és evidens módon felmerülnek az egyezményről szóló, szóló viták során. Csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a tárgyalások során nagyon fontos, hogy ezek a jogi, technikai, intézményi kérdések megfelelő helyet kapjanak és megfelelő válaszokat találjunk ezekre a kérdésekre, mert különben nagy zavart kelthetünk, és veszélybe sodorhatjuk ennek a csatlakozásnak a pozitív kimenetelét. És nagyon fontos az is, hogy hangsúlyozzuk, hogy ezek a kérdések, ezek a technikai, intézményi kérdések nem hátráltathatják a folyamatot, nem lehetnek ezek kifogások, nem lehet ezek miatt halasztgatni a csatlakozást. És ahogy a Libek bizottságban többször is említettük már, az egyezményhez való csatlakozás nem csak az európai intézményekre vonatkozik, hanem a polgárokat is érinti. Azt gondoljuk, hogy ezért a parlamenttel konzultálni kell, a parlamentet be kell vonni a csatlakozási folyamatba, és tájékoztatni kell minden egyes szinten. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő információ és iránymutatások álljanak rendelkezésre arról, hogy hogyan fogjuk ezt az eszközt használni, hogyha erre lehetőségünk nyílik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gál Kinga képviselőasszony, és most meghallgatjuk az előadókat, a meghívott előadókat, hogyha össze kellene foglalnom nagyon röviden a témákat a különböző címek alapján, akkor azt mondanám, hogy technikai feltételek, következmény, következmények és kapcsolatok az intézmények között. José Pastor Ridruejo professzor úrnak adom meg a hm, szót, aki a Madridi Complutense Egyetem emeritus professzora. Kérem a mikrofont bekapcsolni. Mikrofont. van egy gond. Köszönöm szépen. Nos, nagyon nagy megtiszteltetés számomra részt venni az Európai Parlament ezen meghallgatásán, amelyikben az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez való csatlakozás ról szólunk, amely 1950. november 3-án került aláírásra, és köszönöm Hauregi kollégának az, hogy meghívott ide. A az én előadásomnak a vezérfonala a következő lehetne. Milyen módon haladt az Európai Unió az emberi jogok védelmében? Egy egész folyamatot szeretnék felvázolni. Ezért 1970-ig a az Európai Bíróság zavarba jött, amikor ezeket a jogokat kellett biztosítani, de ugyanakkor később a Luxemburgi Bíróság elindított egy olyan folyamatot, amelyik bizonyos kritériumokat rögzített le, bizonyos paramétereket rögzített le, amelyet később alapvetőnek bizonyultak. Ezt majd utána a Maastrichti szerződés 1992-ben megerősítette, hogy ezek alapvető jogok, és ez beépültek a különböző nemzeti jogszabályokba, és ugyanakkor ezáltal a nemzetközi jogokhoz, jogrendszerekhez kapcsolódtak. Nos, ennek a paraméternek az alkalmazása alapján az az érzés alakult ki, hogy a közösségek nem érték el azt a jogbiztonsági szintet, amely szükséges ahhoz, hogy az alapvető emberi jogokkal védelméről foglalkozzunk. Tehát meg megfelelő módon kellett nem csak ezeket alkalmazni, hanem meghatározni ezt a fogalmat. Annak érdekében, hogy ez a jogbiztonsági hízagot eh, kitöltsük, akkor két megoldás volt. Az egyik az, hogy csatlakozzunk a romai egyezményhez, az 1950-es romai egyezményhez. A másik az volt, hogy egy önálló jogi eszközt eh, dolgozzunk ki, amelyik exkluzív módon érinti a közösségeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindkét utat kipróbáltak annak idején. Az első a csatlakozás, már tudjuk, hogy 1979. áprilisában a bizott bizottság a tanácsnak felveti ezt a kérdést, és csak 1994 márciusában mm, nyújtanak be egy kérelmet, egy kérdést a bírósághoz. A válasz 1996-ban jön, és ebben a bíróság kijelöli, hogy a csatlakozás egy alkotmányjogi kérdéseket vett föl, és emiatt módosítani kell az alkotmányt, az unió alkotmányt. És ezért meg kellett várni 2009. december 1-ét, amikor is hatályba lép a Lisszaboni szerződés, azért, hogy az Európai Unió immár, mint nemzetközi jogi alany, csatlakozhasson saját nevén is ehhez a nagyon fontos egyezményhez. Ami a második utat illeti, az az, hogy egy exkluzív közösségi jogi eszköznek a meghatározása. Azt kell, hogy mondani, hogy a Nizában 2000 decemberében véget ér ez a folyamat. Ott kijelenti a bizottság, a tanács és a parlament az alapvető jogok kártáját. És ez nem egy kötelező jellegű jogi ö, okmány, dokumentum, hanem egy ö, etikai, morális jellegű ö, dokumentum. Nagyon fontos dokumentum ugyanakkor, mert a NIZ a Lisszaboni szerződés életbe lépése után a Nizzai Kárta az hatályos jogi anyaggá emelkedett. Nos, a Lisszaboni szerződés 2009. december 1-i hatályba lépése után az Európai Uniónak két alapvető kötelező jellegű jogi dokumentuma lesz, amelyik alapján tiszteletben kell tartani az alapvető szabadságokat és az emberi jogokat. Egyértelmű, hogy az Európai Unió ezen a területen óriási léptekkel haladt. Egy korábbi elégtelen emberi jogi, bizton, jogi biztonságról egy rövid idő után egy kétszeres, megerősödött emberi jogi védelem lépett elő. Tehát nagyon fontos, hogyha azt látjuk, hogy 1970-ben indult el ez az egész folyamat, és 2009 végén immár egy óriási védelmet és jogbiztonságot tudtuk létrehozni. úgy vélem, hogy a nyolcadik kiegészítő jegyzőkönyv alapján biz, érdemes bizonyos dolgokat átgondolni. Azon kell elgondolni, hogy milyen módon fog egymáshoz visszanyúlni az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága. EJEB és EB-nek fogom ezeket nevezni későbbiekben. Tehát, hogy eh, Ramon Haureg is eh, említette immár ezt a kérdést. Az első kérdés, hogy hogy álljon össze. Meg kell említeni, hogy a luxemburgi vagy a strasburgi intézmény lesz a, a alapvető, és melyik lesz a másodlagos, melyik lesz az elsődleges, és melyik a másodlagos. Melyik lesz tehát, amelyik felülkerekedik, és melyik lesz, amelyik um, alárendelt szerepet fog játszani, természetesen itt problémák fognak kialakulni. A válasznál nincsenek kételjek. Először is a luxemburgi bírósághoz kell benyújtani a um, kérvényeket, és amennyiben ez nem hoz eredményt, akkor lehet csak a Strasburgi Bírósághoz fordulni. Ez egy nagyon nagy alapelv alapján történik, mégpedig a szubszidiaritás elve alapján történik. Az az elv, amelyik a nemzeti jogorvoslatokat helyezi előtérbe, és utána lehet csak a nemzetközi fórumokhoz. A 35-ös cikk a romai egyezménynek kimondja azt, hogy először minden egyes nemzeti jogorvoslati lehetőséget ki kell meríteni, és csak azután lehet nemzetközi térre nemzetközi bíróságokhoz fordulni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, mert akkor tudjuk nagyon világosan, hogy milyen módon kell eljárni. Hauregi úr javaslatában a luxemburgi bíróság olyan lesz, mint a ö, nemzeti legfelsőbb bíróságok szemben a Strasbourg intézménnyel. Tehát nagyjából ehhez hasonlítható lesz a szerepe. egy nemzeti bírónak a részvételét kellene bevonni a Strasburgi Bíróság különböző kialakításaiban. Nagyon fontos tehát, hogy figyelembe vegyünk hogy a nemzetek által kijelölt bíró is részt vegyen azoknál a kérdéseknél, amelyeket az adott országot érintik, illetve az Európai Unió által kijelölt bíró is kell, hogy részt vegyen az ilyen peres eljárásokban. Ez annak érdekében, hogy ez a személy rá tudja mutatni azokra a specifikus kérdésekre, amelyek az Európai Unió különleges státuszából erednek. Teljes eh, munkaidőben kellene, hogy az illető foglalkozzon, ez a bíró foglalkozzon a kérdésekkel, és természetesen szakértője legyen ezeknek a kérdéseknek, meg legyen a megfelelő tapasztalata, és hogy rendelkezzen azokkal az eszközökkel, amelyek lehetővé teszik számára a megfelelő összehasonlítást az unió által kijelölt bíró ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzen, mint a többi bírón. Egyértelmű tehát, hogy az Európai Unió saját listát, a jelöltének a listáját fog benyújtani annak érdekében, hogy az Európai Unió képviseletében jár, eh, bíráskodjanak. azoknál az eseteknél, amikor is alperes lesz az Európai Unió ennél a bíróságnál, az Európa Tanácsnál kell majd ezeket benyújtani, az Európa Tanács majd ellenőrzi ezeknek a döntéseknek, határozatoknak a végrehajtását. A nagykövetek, az Európai Unió tagállamok által delegált nagykövetek lesznek azok, akik továbbítani fogják ezeket a határozatokat. Mi történik akkor, hogy az alapvető jogokat megsérti az Európai Unió valamely intézménye? Nos, egy ilyen esetben az Európai Unió valamelyik tisztviselője fogja képviselni az adott uniós intézményt. Ez a képviselő részt kell, hogy vegyen a tanács azon ülésein, amikor is ezeket a bírósági határozatokat áttekintik. Ugyanis ő tudja a legtöbb elemmel rámutatni, illetve bemutatni a miniszterek tanácsa előtt, a tanács előtt. a 11-es és 14-es eh, kiegészítő jegyzőkönyvek ezeket a kérdéseket tisztázzák, mert ezekben szerepelnek, hogy melyek a jogok abból kiindulva, hogy az Európai Unió nem kötelező csatlakozzon azokhoz a fakultatív eh, egyezményekhez, az 1-es, 4-es, 7-es és 12-eshez kell, hogy csatlakozzon az Európai Unió. Ezek úgy vélem annyira fontosak, hogy külön kellene csatlakozni ezekhez a kiegészítő jegyzőkönyvekhez. Ezek olyan specifikus témákat érintik, amelyek különösen fontosak a lakosság számára meg kell nézni azt is, hogy ez a csatlakozás egy önálló egyezményben öltestet, vagy egy módosítás lesz szükséges. A, úgy vélem, hogy 2010. június 1 -e után kellene ezt bevezetni, mert ekkor lép életbe a 14-es kiegészítő jegyzőkönyv és ekkor válik lehetséges tehát a csatlakozás egy ilyen egyezményhez. Úgy vélem, hogy mindenképpen el kell kerülni a jogi eszközök párhuzamosságát, és ezért üdvözlendő lenne, hogyha egy egységes szövegbe építsük ezeket az egyezményeket. Nos, az előbbiek fényében Egy másik kérdést szeretnék felvetni, meg nagyon fontos. Az Európai Bíróság jövőjét illetően, és azért is, hogy erősebb legyen az eh, emberi jogok védelme az Európai Unióban, mégpedig ez a 14-es bekezdés, mert azon szerepelnek azok a problémák, amelyek a római egyezményhez való csatlakozásból erednek. A Strasburgi Bíróság ezt mondta, 2009-es éves jelentés azt mondta, hogy 2009. 31. december 119 ezeret meghaladja azok a indítványok, peres eljárásoknak a száma, amelyekre benyújtottak kérelmet a, az állampolgárok. Ez az egész rendszer javítja ezt a rendszer, ugyanakkor tudjuk, hogy elégtelen úgy véljük, hogy 20-25 százalékos javulás lesz az egyezmény aláírása után annyi fog történni, hogy ugyanannyi peres eljárás fog megoszlani ugyanannyi bíró között, csak más fajta módon. És emiatt kockázatok merülnek föl a jogbiztonság szempontjában. Oda kell figyelni tehát, hogy a 14-es kiegészítő jegyzőkönyv alkalmazása miatt ilyen problémák merülnek föl, február 18-án és 19-én Interlakenben egy miniszterközi eh, konferenciát tartottak, pontosan azért, hogy ezzel a problémával foglalkozzanak. Egy cselekvési terv lett az eredménye, és remélhetőleg meghozza majd a várt eh, eredményeket. Ugyanakkor eh, nem szabad túlzott várakozásokkal állni, mert ezek a gyümölcsök nem jönnek majd egyik napról a másikra. Engedje meg elnök úr, hogy még felvázoljam azt, hogy azért mertem ezeket a kérdéseket megtárgyalni, mert hogyha nem tárgyaljuk meg ezeket alaposan, akkor nem fogjuk tudni biztosítani az alapvető emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét a kellőképpen, már pedig ez alkotmányos kötelezettség az Európai Uniónak. Az Európai Uniónak mindenképpen figyelembe kell venni az Európai Bíróság kritikus helyzetét, és mindenképpen aktív módon kell ezt az egész folyamatot befolyásolnia. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ridroenho úr. Úgy vélem, hogy ö, felolvasta a szöveget, amennyiben írásos szövegük van, akkor kérem nyújtsák ezt be, mert ez megkönnyíti a mi munkánkat. Köszönöm szépen. Mi ezeket tovább fogjuk adni, amennyiben önök a titkárságnak leadják az írásos szöveget. Nos, eh, látni fognak majd egy jelet itt fönt a képernyőn. Én a 14. percnél minden esetre egy vagy két ö, kopogást fogok itt tenni, annak érdekében, hogy jelezzem a, az időket. Következik eh, most Antonio Papisca, aki a Pádovai Egyetem, az UNESCO Emberi Jogok, Demokrácia és a Békétanszék professzora. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sokat írtunk már erről a témáról. Össze szeretném foglalni néhány elképzelést és gondolatot egy szisztematikus megközelítést szeretnék felvázolni, annak érdekében, hogy megértsük ennek az eseménynek a fontosságát. Majd néhány dolgot szeretnék mondani technikai kérdésekről. El fogom mondani azt, hogy az egyezmény az egyik legelőre haladottabb emberi jogokkal foglalkozó regionális egyezmény. Ez része a univerzális rendszernek, ez része az UNESCO a egyezménynek, amelyik védi a kulturális eh, expressziók rendszerét. És ugyanak akkor ez része a mozgássérült személyek jogait biztosító ENSZ egyezménynek is. Nos, az Európai Unió nagyon nagy nyitást hajt végre az emberi jogok kérdésében. De azt mondhatjuk, hogy egy kettes rendszer keretében kerül erre sor, egy regionális és egy egyetemes rendszer, hogy így fejezzem ki magam, ezek egymást erősítik. Tehát emiatt nagyon fontos az Európai Unió, az Európa Egyezményhez csatlakozik, és ez egy történelmi, történelmi megközelítés, mert ez regionális és univerzális szinten is megerősíti az emberi jogokat az ENSZ dokumentuma és más nemzetközi fórumok dokumentumjában meg találjuk International Rule of Law-hoz eh, szóló utalás, amelyet mindenképpen kell alkalmazni a nemzetközi mm, intézményeknél. Nem csak államokra vonatkozik tehát, hanem nemzetközi intézményekre is vonatkozik. Az Európa Unió, hogy így mondjuk, teljes egészében alkalmazni fogja ezt az elvet, azáltal, hogy aláveti magát egy nemzetközi államok fölött álló bíróság alá, és ez az Emberi Jogok Európai Bírósága. Az Európai Unió és az Európai Tanács. Tehát az ez az Emberi Jogok Európai Bírósága egy államok fölött álló bíróság, és ez akkor egy kétszintes lesz. Először van a Luxemburgi ö, Európai ö, Unió Bírósága, amelyik fölé kerül az Emberi Jogok Európai Bírósága. Ez tehát egy egy ilyen szerkezet, amely igen meglepő első ránézése, de rendkívül pozitív fejlemény. Megnézem a papírjaimat, mert össze kell foglalnom ezt az anyagot. Egy saját ö, vívmányokkal csatlakozik az Európai Unió ehhez az egyezményhez. Van egy saját aki, amelyet magával hoz, és ö, felszeretnek sorolni néhány nagyon fontos adatot. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra is, hogy Altiero Spinelli annak idején elindította az alkotmányozási folyamatot, hogyha ennek a, az alkotmány tervezetnek a négyes pontját viszik, veszik figyelembe, akkor ezt önök megtalálják. Ez szerepel után az alapvető emberi jogok kártájában. Nos, a, az Ákiban ott vannak az egyes és kettes cikkek, és ezek egybeesnek. Azt mondjuk, hogy az Európai Unió az emberi jogokra épül. És az én értelmezésem szerint a módosító szerződés az az alapvető szabály, amelyik eh, megerősíti az alapvető emberi jogok kártáját, és ez egy fölsőbb szinten az 1989-es munkajogi, alapvető munkajogok kártát. Nos, ezeket mind magában foglalja az Európai Unió immár, és most, ami a specifikus az Európai Unió kulturális specifikusságát illeti, nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy az Európai Unió, tehát különböző államoknak az egysége. A nyolcas cikk azt mondja, hogy figyelembe kell venni az Európai Unió specifikus jellegét és az Európai Unió jogi specifikusságait. Nagyon fontos tehát, hogy ezt figyelembe vegyük. Az Európai Uniónak a gazdasága az a múltjából ered. Ezekből épültek fel azok a de egyetemes értékek, amelyek a demokrácia, jogbiztonság, jogállamiság és emberi egyenlőség többek között. Ugyanúgy az alapvető emberi jogok kártája, a spirituális és morális eh, kifej szinteket is kiemeli, és így tovább. Nos, hogyha azt mondjuk, hogy az axológiai pluralizmus megnézzük, a humanista megközelítést helyezi előtérben. Az embernek a materiális, spirituális mi voltat feszi figyelembe, és a helyét a társadalomban. És mindezek szerepelnek az Európa Unió alapvető emberi jogi kártájában, és ugyanúgy az emberi jog és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Európai Egyezményben. 2007-ben csatlakozott az Európai Unió az UNESCO kulturális sokszínűségről szóló ezményéhez. Milyen, jön, milyen gyakorlati következményei vannak ennek? Nagyon sok tanulmányozás után a következőkre jutottam. A 218-as cikk ezt mutatja. Nos, egy nem egy jegyzőkönyv formáját kell, hogy öltsön, hanem egy szerződés, mert az Európai Unió egy nemzetközi jogi személy. A csatlakozási egyezménynek a preambulumában rá kellene mutatni arra, azokra a kérdéseket, amelyeket nem találjuk az 1950-es Európai Egyezményben ez nem különböző referenciák vannak ezen, amelyik az amerikai emberi jogi kártában, az afrikai kártában szerepel, de az európai kártában nem szerepelnek. Tehát azt mondom, hogy meg kell erősíteni azt, hogy az emberi jogok kérdése alapvető, és ehhez így módon kell csatlakozni a nemzetközi egyezményekhez. Mindenképpen meg kell különböztetni a különböző jegyzőkönyvek között, meg kell nézni, hogy melyekhez fogunk csatlakozni, vannak olyanok, amelyekhez minden ország csatlakozott, illetve ratifikálta már, és vannak olyanok, ki olyan kiegészítő jegyzőkönyvek, amelyeket még nem írták alá a tagállamok, minden tagállam. Figyelembe kell venni, hogy a Strasburgi Bíróság a csatlakozás után a munkája növekedni fog, hatványozódni fog. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió által delegált bíró ugyanolyan jogokkal kell egy bíró, mint azok, akiket a tagállamok jelölnek ki. E, figyelembe kell venni a kijelölésénél a, az Európai Unió jellegzetességét, különleges mi volt, tehát és az Európai Unió kultúráinak a sokszínűségét figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió tehát részt vegyen a tárgyalásoknál ugyanúgy, mint a tagállamok részvételét is biztosítani. A miniszterek tanácsánál biztosítani kell olyan embereknek a jelenlétét, akik foglalkoznak emberi jogok kérdésével. Végül is, ami a nem jogi jellegű személyek és intézmények, figyelembe kell venni ezeket egy, protok- egy protokollban vagy egy nyilatkozatban, annak érdekében, hogy ezek preventív eh, jogbiztonságot biztosító eszközek legyenek, és ezeknek a működését kell biztosítani luxemburgi, illetve a strasburgi bíróságoknál is. Köszönöm szépen! Nagyon világos volt a tartalom, nagyon világos volt minden, amit ön elmondott, és külön köszönet azért, mert további 5 percet nyertünk az előzetes program és időbeosztás szerint. És most, ha jól látom, akkor egy kis szünetet tartunk, mert most következik az eszmecsere, azokat a képviselőket kérem, akik hozzá szeretnének szólni. 15 perc idő van, Mendez Rigo úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Papiszka és Pastor Ridruejo professzoroknak, akiknek az előadása rendkívül tiszta volt és világos. Nagyon jó dolog az, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező személyek segítenek nekünk abban, hogy felkészülten tudjunk a munkánkat végrehajtani, mert ezek rendkívül összetett témák, rendkívül összetett problémák, a erednek a csatlakozásból, és ezeknek az áttekintéséhez igen nagy tapasztalatra van szükség. Ezzel Papiszka úr is rámutat, hogy a Spinelli szerződés óta az emberi jogok védelme egy prioritás volt az Európai Uniónak, és folyamatosan gondol, arra gondoltunk, hogy az egész eh, utazásnak az lenne a végpontja, hogy csatlakozzunk az Európai Egyezményhez. Pastor úr rámutatott arra, hogy mennyire kritikus helyzetben van az Európai Bíróság. Szeretném tudni, hogy ha az Európai Unió csatlakozik az egyezményhez, lehetőséget ad arra, hogy túllépjünk ezen a kritikus szakaszon, vagy milyen módon járul hozzá az Európai Bíróság kritikus helyzetéhez a csatlakozás az egyezményhez. Ön említett ezt a kérdést e, részben, de szeretném, hogy kicsit e, részletesebben beszéljen erről. Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a 80-as években, de most már nem nagyon, és ezért szeretném tisztában látni ezt a kérdést. Köszönöm. Messerschmidt, kérem, parancsoljon. Köszönöm, Messerschmidt. Tak, formand. <clears throat> Jeg har et spørgsmål i forhold... Köszönöm szépen. Elnök úr, lenne egy kérdésem nekem is. Mégpedig a következő. Mennyiben szükséges az, hogy az Európai Unió csatlakozzon ehhez az egyezményhez? Az Emberjogi Bíróság csak konkrét ügyekkel foglalkozik ugyanis, és konkrét ítéleteket hoz. Tehát nem ö, elméleti kérdésekről van itt szó. Hogyha az Európai Unió törvényeket, jogszabályokat hoz, akkor ezeket át kell ültetni nemzeti jogba, és a konkrét eljárási, eljárási kérdések nemzeti természetűek. Az Európai Uniós tagállamok természetesen tagjai, aláírói a az alapjogi egyezménynek. Éppen ezért fontos fölvetni azt a kérdést, hogy el tudják-e képzelni azt, hogy lesznek-e olyan esetek, amelyekben az Európai Uniós hatóságok a jogalkotás kérdéseiben ők képezik az eljárások tárgyát, ugyanis az irányelveket mindig is végrehajtottuk. Tehát nem, nem azokról van -e itt szó, akik nem azok a kontakt személyek, akik átültetik nemzeti jogba ezeket a szabályokat. Rámerkom, hogy lejátszom. Papiszka úr, úgy értettem, hogy ön amellett száll hogy az Európai Parlament vegyen részt az Európa Tanács ülésén. Vannak kéteink ezzel kapcsolatban, mert úgy értelmezzük, hogy az Európai Unió tagállamai már ott vannak, és egy kiegészítő delegáció az Európai Unió nevében ott a parlament a közülésen szerintünk nem szükséges. Ugyanakkor a bírok kiválasztásánál ott szeretnénk lenni. De nem látjuk azt, hogy hogyan tudnánk egy jelenlétünket eh, megindokolni ott a gyűléseken, a tanácsnál. Tudnál tisztázni? Duff úr, parancsoljon! Elnök úr, nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik eddig hozzászóltak. Szerintem egy lenyűgöző eh, eszmecsere és vita vár ránk ma. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a csatlakozás megkísérésére vonatkozó döntés egy quid pro quo abból a szempontból, hogy elfogadjuk, hogy a karta, az emberi karta jogilag kötelező a konvent, amelyik megfogalmazta, megszövegezte a kartát és magát a, a Lisszaboni szerződést, ennek a folyamatnak a során többször felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire érzékeny kérdésekről is szó van. Abból a szempontból, hogy a, az alapjogi karta most már kötelező lesz. Elég furcsa módon a szerződés úgy fogalmaz, hogy az EU köteles csatlakozni az emberjogi egyezményhez, konvencióhoz. Tehát shell eh, a fogalmazás. De attól tartok, hogy ez egy engedmény volt, miután a franciák és a hollandok a 2004-es eh, szerződést elutasították, egyhangúlag kellett eh, az uniónak eh, és a parlament beleegyezésével eh, kellett ezt elfogadni. Miközben ezeket a kérdéseket vizsgáltuk, nagyon erős konszenzus alakult ki a tanácsban, a tagállamok között ezzel a kérdéssel kapcsolatban és érdekelne a szakértőink véleménye a következőről. Az önök véleménye szerint lehetnek ellentmondások a tagállamok között, amelyek bony- megbonyolultabbá teszik a csatlakozással kapcsolatos döntést, megnehezítik azt. Másodszorban Szívesen meghallgatnám az értékítéletüket, a véleményüket arról, hogy Biztosak lehetünk-e abban, hogy a karta minden elemét, a minőségét meg tudjuk védeni abban az esetben, hogyha csatlakozunk a Strasburgi Emberjogi Egyezményhez. Végül, ami a miniszterek bizottságát illeti, úgy döntünk és elfogadjuk azt, hogy az Európai Bizottság fog minket képviselni ebben a testületben, tehát a miniszterek bizottságában? Azt hiszem, ez is egy olyan kérdés, amit a parlamentnek kell tisztázni. Köszönöm. Én mm, is hozzá szeretnék tenni egy kérdést. A a két előadás mellett helyezkedik el, és úgy vélem, hogy a párbeszéd során nem csak a parlamenti képviselők szólhatnak hozzá, hanem már szakértők is. A hatos, a Lisszaboni szerződés hatodik cikkénél az szerepel, hogy a csatlakozás nem módosítja a tagállamoknak a külön kompetenciáit. Nos, milyen korlátok merülnek föl. A második bekezdés előtt az szerepel, hogy a kartának a rendelkezései nem befolyásolják azokat a kompetenciák, amelyek szerepelnek a szerződésbe. De mivel, hogy most az egyezményhez való csatlakozásról szólunk, akkor van egy korlátja az emberi jogok kártájának alkalmazására. Nos, ki szeretem válaszolni a két szakértő közül? Professzor úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Először Inigo Mendeze Vigo úr kérdésére válaszolnék. A Európa Európai Emberi Jogok Bírósága kritikus helyzetéről, és ez a kritikus szót nem én használom, hanem a jelentésben szerepel ez a szó. A helyzet jelentősen javulni fog, mivel hogy az Európai Unió csatlakozik, és a Bécsi Egyezmény részessévé válik. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy reforma, és ennek a, a bíróságnak a reformjára szüks, reformjához szükséges a felek politikai akarata. Tehát a felek politikai akarata nagyon fontos, és ha megnyilvánul ez az akarat, akkor nagyon fontos. Úgy vélem, hogy az Európai Unió részéről meg lesz ez a, a politikai akarat, és ezáltal segíteni fog az Európai Unió a folyamat elindításához. Ez a politikai szándék nem létezik minden egyes országban. talhatnék Oroszország hozzáállására, amely késlelteti a 14-es jegyzőkönyv hatályba lépését. Ez egy politikai megnyilvánulás, és úgy vélem, hogy egy ilyen jellegű hozzáállás a ref, az Európai Emberi Jogok Bírósága reformjánál, ez máskor is eh, elő fog, előtérbe fog kerülni, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió is fellépjen saját nevében. Egy másik kérdés merült föl, hogy az Európai Unió csatlakozása szükséges-e? Nagyon sokan feltettük magunknak ezt a kérdést, mi magunk is, és mások, más szakértők is. Igazándiból nem lenne szükséges, mivel hogy az Európai Unió rendelkezik egy olyan dokumentummal, mint az emberi jogok kártája, amelyik alkalmazandó az Európai Unió Bírósága által és a Nemzeti Bíróságok által elég magas már a jogbiztonság szintje emberi jogok kérdésében. Ugyanakkor, hogyha megerősítjük a római konvencióval is, és az a az európai egyezménnyel, akkor ez a jogbiztonság ez megerősödik, és ezt üdvözölni kell. Óriási lépésről van szó, egy teljesen hiányos jogbiztonságról néhány évtized alatt egy kettőzött, egy megerősített jogi biztonságra jutottunk el, és ez nagyon fontos. Ennyit szerettem volna hozzászólni az elhangzott kérdésekre. Köszönöm. Igen. Nos, szükséges csatlakozás, vagy sem? Az Európai Unió önmagában egy olyan rendszer, amelyik dönt, vannak belső garanciánk, de mint olyan szükséges, hogy legyen egy nemzetek fölött álló garancia is mint mindig itt is a, a elhelyezkedésről van szó a nemzetközi rendszerben. Az egyezményhez való csatlakozás megerősíti a jogbiztonságot ezen a területen. Mondjuk így, hogy így tökéle, tökéletesítjük egy már meglévő rendszert, javítjuk egy jogi rendszert, és politikai kinyilatkoztatásként nagyon fontos nem modosítjuk az Európai Unió kompetenciáit. Sőt, ezek gazdagodtak az emberi jogok, például a társadalmi jogokkal gazdagodik. Az Európai Unió az Európai Unió bíróságánál már ott vannak a társadalmi, szociális jogok ez nagyon fontos, mert újabb kompetenciák kerülnek előtérbe, ami a Európa tanácson való ö, Európa Uniós jelenlét, nos, én azt látom, hogy teljes joggal. Ebben az esetben egy ad hoc jelenlétről lenne szó, amennyiben eh, bírókat kell megválasztani, vagy más kérdéseknél lehet egy-egy adhok delegáció, de én az nemzetközi intézmények demokratizációjának a kérdését tekintem. Egy szorosabb együttműködés az emberi jogok terén és a nemzetközi demokrácia érdekében üdvözlendő lenne az Európai Unió jelenlét az Európa Tanácsnál és megkönnyíteni a munkát a Strasburgi Bíróságnál is. És én, mint az Európai Unió állampolgára úgy vélem, hogy az Európai Uniónak segíteni kell az Európa Tanácsot, anyagilag is, és emberi erőforrások szempontjából, és meg kell nézni majd, hogy milyen jegyzőkönyv alapján történik mindez. És most rátérünk a második fordulóra, amely 11 óráig tart. Norbert Paul Engel úr fog hozzászólni, aki az Alapvető Jogok Európai Szakfolyóirata főszerkesztője, majd következik Jean-Paul Jacquet úr, aki a Strasbourg Egyetem professzora, és eh, Olivier de Schutter úr, a Louvain-la-Neuvi Egyetem professzora. Következik tehát most Norbert Paul Engel úr. Parancsolja. Jó. Eh, Herr Präsident. Eh, Elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra itt eh, ilyen eminens és kiváló tudósok mellett helyet foglalni, és az ő véleményüket osztani. Nem vagyok professzor egyébként, doktoráltam, és egy jogi jogpolitikai újság szerkesztője vagyok, szakfolyóirat szerkesztője vagyok. Nos, mielőtt rátérnék konkrétan a témára, hadd mondjam el, hogy mivel látom az előnyeit az Európai Unió számára abban, hogy csatlakozzon az emberi jogokról szóló Európai Egyezményhez. Nem arról beszélünk, hogy az Európai Unió csatlakozik az Európai Tanács, az Európa Tanács tagjává válik, hanem egy szerződés aláírásáról beszélünk, amely szerződésben az emberi jogokat nem alá és fölérendeltségi rendszerben állapítjuk meg, hanem amelyben az aláírók együtt, közösen őrködnek minden egyes államban az emberi jogok betartásáról. Ezért az az érv, mely szerint beavatkoznak egy másik ország belügyeibe, nem játszik szerepet. Az Európai Unió előnyei ebből három pontban láthatók. Ezeket szeretném összefoglalni. Először is a demokratikus legitimáció erősítése, másodszor az alapjogi karta 52-es cikke utal az európai, az emberi jogi európai egyezmény standardjaira, normáira. Úgyhogy szerepel itt a megfogalmazásban, hogy nem csak az egyezmény szövege számít, hanem az Európai Emberjogi Bíróság ítéletei is és értelmezése is. Az általa megvalósított értelmezés tehát az emberjogi karta alap az emberjogi karta miatt az Európai Unió már most kötődik az, ember, az Strasbourg Emberjogi Bíróság E, ítélkezéséhez. Emellett az Európai Unió a tagállamokon keresztül, az Európai Unió tagállamai keresztül, e, e, tagállamain keresztül, amelyek aláírták az egyezményt, része ennek a Strasburgi Emberjogi Bírósági ítélkezési gyakorlatnak, vagyis vonatkozik rá. Tehát az, a bíróság nem azt mondta, hogy visszavonná az ítéleteit addig, vagy nem ítélkezik addig, amíg az jogi kérdésekben nem sikerül Luxemburgban egy bizonyos standardet elérni, hanem azt mondta, hogy az egyenjogúság már létezik, azonban a luxemburgi és a strasburgi ítélkezési gyakorlat egységessége minden egyes esetben meg, megingatható, tehát minden egyes esetben előfordulhat, hogy ennek az ellentétét bizonyítják. Úgyhogy ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy az Európai Unió csatlakozással szereplővé válik, és nem csak tárgya a, ennek az emberi jogi ítélkezésnek. Nos, az Európai Emberi Jogi Bíróság függetlensége a következő téma. Ez független, ez a bíróság a munkatársait illetően, illetően, munkatársi állományt illetően, illetve a költségvetését illetően. Amit én most itt szeretnék elmondani, az a következő. Végeredményben egy feltétel ről van itt szó, egy olyan feltételről, amely a csatlakozásról szól, amely végrehajtható, rövid távon végrehajtható, és nem kerül pénzbe. Tehát az európai az Európa tanács, az Európa tanács oldaláról nincsen akadály arra vonatkozóan, hogy az köz, az igazgatási gyakorlatban kialakult hibás fejleményeket helyreállítsák. Nos, az Európa Tanács főtitkára, amióta létezik ez az állandó bíróság 1900 98 óta hatalmi kérdésnek tekinti a személyi állományhoz való hozzáférést, vagy az erre való hatásgyakorlást. A, ez a bíróság kancelláriájában egy kulcsfontosságú pozíciót több mint egy évig nem töltöttek be, tehát ezt blokkolták, mert a saját döntéseit akarta a főtitkár rákényszeríteni a mm, testületre. Az a jelenlegi német igazságügyminiszter, aki akkoriban parlamenti képviselő volt, akkoriban feltett egy kérdést a parlamenti közgyűlésen. Tehát ezt a jegyzőkönyvekben meg lehet nézni. Nos, tehát odáig fajul a dolog, hogy hogy egy bíró nem maga dönthet a munkatársairól, hanem ki utalják számára közvetetten a főtitkár döntésén keresztül a munkatársakat. Nos, tehát így a hatékony munka, a hatékony működéshez szükség van ahhoz, hogy valaki a saját környezetéről dönthessen. Tehát ezt ez úgy néz ki, mintha valaki az íróasztalánál ül, és a háta mögött nyitva van az ajtó. Tehát nyitott ajtó, háttal ül egy nyitott ajtónak, és így dolgozik. De nézzük politikailag a kérdést. Az Európa Tanács főtitkárát politikai döntés alapján választják meg, a parlamenti közgyűlésben születik ez a döntés. Ahhoz, hogy valaki megkapja ezt a pozíciót, ahhoz be kell mutatkozni, ahhoz el kell írni azt, hogy támogatást kapjon ettől vagy attól a csoporttól, legyen szó nemzeti vagy, vagy parlamenti frakciós delegációról, és egy így megválasztott személyiség, aki egy ilyen politikai vezető szerepet játszik, igazgatási szerepet játszik, és ilyen politikai, hatalmi szereppel rendelkezik. És egy nemzetközi szinten nem nem, gyakor- nem elfogadott gyakorlat az, hogy egy ilyen személynek hatása legyen, vagy hatást gyakorolhasson a személyügyi állományra. Ez Németországban nem így van, Ausztriában sem így van, és el tudom, nem tudom elképzelni, hogy Olaszországban az olasz alkotmánybíróság elfogadná azt, hogyha az igazságügy miniszter diktálná a személyügyi döntéseket. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt az Európai Unió csatlakozásával kapcsolatban, hogy a bíróság a nemzetközi szinten elfogadott függetlenséget élvezhesse. Itt nem az egyezmény konstrukciós szabályáról beszélünk, hanem a szokásokkal szembe menő hibás gyakorlatról, amely az Európa Tanács gyakorlatában valósul meg. Hogyha megengedik, hogy egy rövid történelmi visszatekintést adjak. Ez a, ez a hibás fejlemény, ez a kezdetekből merül föl. Kezdetekben, 49-50-ben, amikor az egyezmény létrehozására sor került, az államok eh, eh, gyakorlatilag az emberi jogok eh, bírói végrehajtását képzelték el maguknak, de akkoriban még nem tartott itt a helyzet. Egy Európai Emberi Jogi Bizottság kezdte el a munkát, amely az egyéni panaszokat fogadta, tisztázta a tényállást, kérdéseket tesz föl, tisztáz bizonyos kérdéseket, és erről jelent, és ez a jelentés vagy a külügyminiszterek át, állandó képviseletéhez jutott el, akik aztán a, képvis, a jelentés alapján azt mondták, hogy igen, fennáll az emberi jog megsértése, vagy nem áll fenn a megsértése. A bíróság, amely később jött létre, ez ebben a kezdetekben, az első években a gyakorlatban csak mellékes szerepet játszott, és csak akkor fordultak hozzá, hogyha az érintett állam fordult hozzá, vagy pedig ez a említette bizottság fordult hozzá. Tehát ennek a bizottságnak kezdetekben sokkal több munkatársa volt, mint a bíróságnak. A bizottságban a, tehát az, az egyezmény 37-es cikkében szerepel, a bizottság titkársági feladatait az Európa Tanács főtitkársága látja el. Tehát, franciául is elmondom, az Európa Tanács főtitkársága látja el. Tehát gyakorlatilag az Európa Tanács főtitkára volt a titkára ennek az említett bizottságnak, és a saját munkatársait hozta magával. Az, a bíróság esetében azonban soha nem volt ilyen megkötés, most sincs ilyen megkötés, és az Európa, Bír, az Európa Tanács főtitkára nem kancellára az Európai Bíróságnak. Tehát az Európai Parlament természetesen udvarias formában az Európa Tanácsnak, a miniszterek tanácsának és a főtitkárnak megmagyarázza azt, hogy az hogy ő csak akkor, mármint az, e- hogy az Európai Unió csak akkor csatlakozik az európai jogokról szóló európai egyezményhez, hogyha a bíróság megkapja a nemzetközi szinten megszokott függetlenséget. Tehát ez, ez nem egy szokatlan dolog, ez a függetlenség létezik. Ez a függetlenség, ez gyakorlatilag egy héten belül eh, írásos eh, intézményközi eh, egyezményben megvalósulhat, és ehhez vannak példák, minták, ezt meg lehet oldani. Es ist uh, by international... A költségvetési autonómia. A nemzetközi egyezményeknél ugye szokásos az, hogy ez a költségvetési autonómia megvalósul, és más igazgatási egység mm, befolyása nélkül megvalósul ez. Tehát semmilyen más személy vagy testület itt most szólok az Európa Tanács főtitkáráról, eh, ez a főtitkár például a saját kompetenciájában nem módosíthatja eh, ezt az autonóm módon eh, létrejött költségvetést, addig, amíg a miniszterek tanácsa meg nem hozza a döntését. Most én itt nem mellett szállok sikra, hogy a bíróság mindent megkap, amit csak akar. Nem, itt azt szeretném elmondani, hogy az egyes intézmények és testületek egyenlő módon álljanak szembe egymással néhány évvel ezelőtt kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a luxemburgi bíróság eh, tolmács vagy, eh, vagy jogi eh, fordítói mm, munkatársak tekintetében megkapja-e a e, számára szükséges munkatársakat, és ezt meg kell, megindokolta e, a bíróság, a luxemburgi bíróság e, megindokolta, hogy miért van szüksége ezekre a munkatársakra, és ezek után az indoklás miután elfogadta az Európai Parlament, megkapta a az Európa, Luxemburgi Bíróság, Európai Bíróság megkapta az kb. 60 munkatársat, akikre szüksége van. Na hát ilyen eljárást képzelek én el a Strasburgi Bírósággal kapcsolatban is. Gyakorlatilag elfogadhatatlan az, ami 1998-ban, amit az Európa Tanács elvárt a bíróktól. Röviden, nem nem munkasz, nem tehát olyan szerződésekről volt szó, eh, amelyeknek megfelelően 10%-ban, eh, 50%-ban, vagy akár 100%-ban eh, csökkenteni lehetett a bíróknak a jövedelmét, akkor, hogyha x ideig betegek. Ez így volt nemrég, nemrég nem régen ezelőttig is, most azonban megváltozott a helyzet az új bíróknak a nyugdíj szabályozása már más. Úgy látom, hogy ebben a tekintetben egy dinamika alakult ki. A bíróság bizonyos függetlenséget kell, hogy élvezzen. Azon a véleményen vagyok, hogy itt egy kicsit sikerült megnyitni az ajtót. Az Európai Parlamentnek a, ezt az Európai Jogok, Emberi Jogok Európai Egyezményhez való csatlakozási dinamikáját arra kellene kihasználnia, hogy a jogalkotás minőségét, illetve az igazságszolgáltatás minőségét javítsa, ugyanis csak az a bíró tud tud megfelelő minőségű munkát végezni és hatékony munkát végezni, akinek a munkáját eh, nem korlátozzák. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy milyen konkrétan említette ezeket a kérdéseket, és hogy milyen lehetőségeket vázolt föl, mert azt hiszem, hogy ezek elősegítik az Európai Unió működését, és általánosságban az Európa Tanács működését is. Jean-Paul Jacquet úrat szólítom, aki a Strasburgi Egyetem professzora, és az Európai Unió Tanácsának tiszteletbeli főigazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is egy felmerült kérdésre szeretnék válaszolni, hogy miért nem módosítja az Európai Unió kompetenciáit a, a csatlakozás? Nos, egy példát szeretek mondani. Az a tény, hogy az Európai Uniónak tiszteletbe kell tartani a vallási szabadságot, az nem azt jelenti, hogy egy szabályzatot, vagy bármilyen egyezményhez kell csatlakozni, amelyik a vallási szabadságok tiszteletben tartásáról szól. Nos, az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy csatlakozzon, de nem kötelező az Európai Unió gyakorolja a szerződés által rábiztosított kompetenciákat, ugyanakkor tiszteletben tartja az alapvető jogokat. A nemzeti bíróságok kiválóan tiszteletben tartják az egyezmény jogait. És akkor miért csatlakozzunk? Azért, mert nagyon sok olyan ez rendelet van, közösségi rendelet, amelyik európai szintű, és amely érinti az emberi szabadságjogokat. És azért is, mert mivel hogy nagyon sok olyan kérdés van, amelyik a európai szintű, és ez az Európai Unió Bíróságát érinti. Ezek Európai Uniós Bírósági ügyek, és nem nemzeti bíróságok ügyek. Nos, emiatt kell az Európai Uniónak is csatlakoznia az egyezményhez. Mi az a plusz érték, amit ad a csatlakozás? Mert az Európai Unióban már alkalmazzuk az egyezmény hatos cikk, stb. a karta alapján és a, konven- a római konvenció alapján. Nos, ő kikapcsolta a mikrofon. Emeken. Nos, nagyon különleges jogokkal bír az Emberi Jogok Európai Bíróság. Az az Emberi Jogok Európai Bírósága aláveti magát eh, az EU Emberi Jogok Európai Bírósága alá, ugyanúgy, mint ahogy ezt korábban tették a tagállamok. Ami a tárgyalásokat illeti, természetesen a eh, bizottság irányítja ezeket, a szerződés megadja a mandátumot a bizottságnak, hogy kérdései az uniót a tárgyalás külsős felekkel való tárgyalásoknál. A unió tagállamai nem kaphatnak szót saját jogon, és ez nagyon fontos kérdés. Ami a tanácsot illeti, szerintem a tárgyalás a kizárólag szükséges dolgokra kell szorítkozni. Nem kell különböző nyilatkozatokat kitenni, kiadni, mert ez időpocsékolás. Mindazok a tagállamok, akik azokat a tagállamokat, azokat az államokat kell meggyőzni, akik nem tagja az Európai Uniónak, hogy fogadják el az Európai Uniót, mint egy plusz államot az egyezményben. Ez szükséges, mert különben a csatlakozásunk teljesen mellékes dolog lesz, sőt, káros lesz a, az Európai Unió számára. A csatlakozás a külső közös külbiztonság politika fölötti ellenőrzés is vonja maga után, és ez egy nagyon érdekes kérdés vett föl, ugyanis maga az Európai Unió bírósága nem ellenőrzi ezeket a külpolitikánkat. Mi történik a kiegészítő jegyzőkönyveket? A, miért kell azokhoz is csatlakozni, azért, mert az Európai Unió egy másik a jogi alany, mint a tagállamok. Tehát, hogyha az Európai Unió aláírja ezeket a kiegészítő jegyzőkönyveket. A belső ügyekre, hogyha az Egyesült Királyság nem írja alá egy adott kiegészítő jegyzőkönyvet, akkor nem fogjuk alkalmazni azt a bizonyos jegyzőkönyvet a belső ügyekre. Ugyanakkor fontos, hogy az Európai Unió aláírja ezeket a jegyzőkönyveket. Egy példát szeretnék mondani. Egy kiváló előadónak szeretem üdvözölni ezúton a danyagot. A, a halálbüntetésről szóló kiegyzőkönyvet ki hagyjuk. Miért? Nézzük meg, hogy milyen a kapcsolat a tagállamok és az Egyesült Államok között. Van egy záradék, hogy nem fogjuk az Egyesült Államoknak kiadni olyan személyek, akik halálbüntetést sújt, akiket halálbüntetéssel sújthatnak az Egyesült Államokban. Nos, ez óriási nagy zűrzavat fog hozni. Van egy, hogyha van egy kompetenciák, és hogyha az, hogyha rendelkezünk kompetenciával, az nem ugyanaz, mint hogyha kötelezettségünk van, kötelezettségünk, kötelezettséget vállalunk valamire. Nagyon fontos, hogy megnézzük. Mi például nem volt eddig kompetenciánk a vallásszabadságról, de hogyha el fogadjuk ezt, akkor engedni kell a különböző rituális állatáldozatokat, és akkor egy ellentmondásba kerülünk meg kell nézni, és azokat az jegyzőkönyveket szabad csak aláírni, szerintem, mint ahogy a kollégám is mondta, amelyek alapvető emberi jogokat érintenek. Mindig eh, érdekelnek az olyan emberek, akik ellenezték az uniós szerződést, és most, hogy hatályba lépetők megint előtérbe kerülnek, mert mindenféle problémát előhoznak, az alapvető elsődleges jogokat kell figyelembe venni. Mert például az is előfordulhatna, hogy Németország eh, kivonja saját magát az ügyeinek az ellenőrzését az egyezmény alól az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlat azt nagyon jól mondja, hogy ezek a szerződések, ezek a csatlakozások, ezeket a tagállamokat érintették eddig, és nem az Európai Uniót, és hogyha pereskedni akarunk, akkor külön-külön kell az államokat peres ügybe hozni tehát vannak nemzeti problémák, vannak belső problémák, és vannak uniós problémák. Nem szabad, hogy Strasbourg eldöntje, hogy mi ö, Brüsszelnek a kompetenciái, úgy vélem. Gondolom, majd a későbbi évekre ezekre vissza fogunk térni. De az alapvető szabály itt az az, hogy megengedjük a magánszemélyeknek, hogy megtámadják a, a tagállamot, illetve az Európai Uniót, amennyiben úgy véli, hogy egy olyan probléma merül föl, amely az Európai Unió miatt alakult ki hogy az Emberi Jogok Európai Bíróság elé viszik ezt az ütök, akkor ott fognak dönteni. Nos, a Bolforus rendszert kell elkerülni, amiben is megtámadták Írországot, egy uniós jogi aktus miatt, amikor is Írországnak kellett megvédeni az európai öm, jogi dokumentumot. Mert ez bármikor előfordulhat bármelyik más állammal. Az, eh, ebben az esetben például azt történt, hogy mind a kettőt megbüntettek, a tagállamot és az uniót is. Egy másik probléma, amelyik egy komoly probléma, az, hogy a bíróság, a mi bíróságunkról beszélek, a bíróságunknak monopóliuma van, hogy hogyan értelmezi az európai jogot. És azt mondjuk, hogy Strasbourg fogja most interpretálni az európai jogot. Az Emberi Jogok Európai Bírósága azt mondta többször is, hogy nem értelmezi a nemzeti jogot, és ezáltal nem értelmezi majd az e, e, Európai Uniós jogot sem. Egyszerűen csak ellemzi. Hogyha megtenné, akkor ne felejtsék el, hogy utána még mindig mondhatják az országok, hogy rosszul értelmezték a mi törvényünket. Mi azt mondjuk, hogy a jogunk azt mondja, a következőket ők úgy értelmezték, hogy másképpen, tehát ez csak akkor történhet, ugye bár, hogyha kimerítettük az összes nemzeti jogorvoslati fórumot az, hogyha ö, ilyen ö, probléma előfordul, akkor Luxemburghoz kell folyamodni először, majd csak ezután Strasbourgba. A nemzeti szinten az egész rendszer nagyon egyszerű, hogyha európai jogi kérdésről van szó, akkor mindenképpen el kell küldeni előzetes eh, felmérésre eh, Strasbourgba. Ezt kell megtenni. És amennyiben nincs, nem kap megfelelő véleményezést, akkor nem fogadható el ez Strasbourgba. Hogyha a Nemzetközi Bíróság az először, hogyha érvényesség kérdésről van szó, megsérti az uniós jogot mert tudjuk nagyon jól, hogy amikor ilyen kérdésről van szó, nem szabad Strasbourghoz fordulni. Bocsánat, Luxemburgba mondja az előadó. Javítja ki magát az előadó. Nos, ez nem mindig ennyire világos. Hogyha a bíró nem fogadja el a kérvényt, akkor megtagadja az egyenlő eljáráshoz fűződő jogot. Nem akarom elemezni a kérdést, ön nem járt el, ahogy előírják, és akkor nem fogom foglalkozni az ön kérvényével. Ezt fogja mondani a bíróság. Nos, emiatt tisztázni kell, hogy mit is jelentenek ezek a belső jogi fórumokat, nemzeti jogi fórumokat, amiket kell meríteni. Nos, nagyon fontos, hogy tisztázzuk, mik a kérdés jelezném közben, hogy Oroszország megerősítette, ratifikálta 14-es jegyzőkönyvet, és ezért az Európai Unió csatlakozhat most már mindenféleképpen is. Úgy gondolom, hogy nem szabad olyan rendszereket kitalálni, amikor is a magánszemélyeknek Luxemburgban kell e, folyamodnia, de előzetesen véleményezése Strasbourgnak is be kell nyújtani. Ez nagyon drága, nagyon összetett. Én úgy vélem, hogy hagyjuk meg a magánszemélyeknek, hogy ők eh, mérjék föl a, a mm, saját eh, képességeiket mert hát fel fogják, fel tudja mérni az adott eset alapján, hogy Strasbourghoz fordul, vagy Luxemburghoz, vagy hova, vagy milyen sorrendben. Ami a részvételt illeti úgy vélem, hogy van egy első tárgyalási eh, szakasz, amikor azt mondjuk, hogy eh, szeretnénk egy Európai Uniós bírót, eh, aki foglalkozik az ügyet. Nem fogjuk úgy elkezdeni a tárgyalásokat, hogy már eleve lehajtott fejjel oda megyünk, hogy egy kis bírót szeretnénk, szűkített jogokkal, nem, mondjuk el, és aztán várjuk el, hogy mi történik. Mi a válaszok? Azzal szeretném zárni soraimat, Uram, elnök úr, hogy mielőtt a kompetenciákat a tagállamok adtak volna az uniónak, például mezőgazdasági kérdésekben, valaki eh, panaszt nyújthatott Strasbourgnál, azért, mert a tagállam megsértette a jogait. Jelenleg ez nem történhet meg mert kizárólag csak Luxemburghoz fordulhat. És úgy vélem tehát, hogy ezért a csatlakozás egy olyan jog elrablását helyre hozza, ami korábban megtörtént. Köszönöm szépen, professzor úr, mondja az elnök. A harmadik hozzászólás Olivier de Schutter úr hozzászólása, aki Louvain-la Növi Egyetem professzora. Köszönöm szépen, elnök úr, jean a meghallgatása mindig jó dolog, minden nagyon nagy öröm, ugyanakkor egy nagy kihívás. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni és megpróbálok nem megismételni olyan dolgokat, amelyeket korábban megemlítettek. Négy kérdést szeretnék kiemelni, amelyeket eh, szintén eh, benyújtottam, és remélem, hogy a titkárság kiosztotta önök között. Egy írásos anyagot adtam ki az önállóság autonómia elvéről szeretnék szólni elsősorban amelyek a közösségnek egy, egy nagyon fontos elve, és ebből a 19-es cikk első bekezdése, és a 344-es cikke az Európai Unió működésről szóló egy szerződésben. Ezekben az szerepel, hogy az Európai Unió sok alkalmazásában és értelmezését azt a bíró, Európai Bíróság erre kell utalni, amely monopóliummal rendelkezik, ami a jogi anyagok értelmezését illeti. Ebből két következtetés kell levonni. Az első, követ, az első következmény az az, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogja tudni megállapítani, hogy melyik az eh, különböző tagállamoknak a kompetenciái, a tagállamok és az Európai Unió kompetenciája az, hogy ezeket meghatározza. Úgy vélem, hogy ahhoz, hogy megválaszoljuk az azt a jogos kételyt, amely felmerül, arra vonatkozóan, hogy ha alávetjük magunkat az Emberi Jogok Európai Bíróság hatása alá, hatája alá, akkor ez óriási problémákat fog okoz. Úgy gondolom, hogy minden tagállamnak meg kell adni a lehetőséget, hogy válaszoljon, illetve hogy megvédje magát a saját törvényei miatt és a és hogyha mennyiben Európai Uniós hatású miatt történik ez a jogsértés, akkor az Európai Unió és a tagállam is védhesse magát. Kellene adni egy önkéntes beavatkozási jogot a tagállamoknak is, és az Európai Uniónak is, amennyiben az Emberi Jogok Európai Bírósága elé egy olyan ügy van, amelyik érinti a tagállamot vagy az Európai Uniót a jelentéstervezet, amit kiválóan kidolgoztak, ezzel a lehetőséggel számol, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az kell mondani, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának a kompetenciája az, hogy eh, megengedi eh, a tagállamoknak a részvételét, vagy az Európai Unió részvételét egy adott esetben, mert ebben az esetben az történik, hogy a Emberi Jogok Európai Bírósága előre meghatározza a kompetenciákat. Igazándiban már az Európai Unió nagyon sokszor úgy viselkedik, mint egy feles, mint egy peres fél bizonyos tárgyalásoknál, és ugyanez maradna a jövőben és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen ez kell biztosítani az eljárás kidolgozásánál. Ez a mechanizmus három részből áll össze. Először is egy sor kom kompetenciát kell felsorolni, olyan kompetenciákról van szó, amelyek ráadásul eh, fejlődnek a tagállam, mozgásban vannak az Európai Uniós a tagállamok között. Ne felejtsük el, hogy egy eljárás az Emberi Jogok Európai Bíróságnál 4-5 évig tart eh, átlagban, és hogyha meg a akarunk egy olyan rendszert dolgozni, amelyikben a kompetenciákat a priori meghatározunk, ez nagyon meghosszabbítaná ezt az egész folyamatot. Aztán arra kellene kötelezni a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy egymást megértsék annak érdekében, hogy alkalmazzák az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatait, és úgy vélem, hogy mindenképpen ez kell megerősíteni, úgy, ahogy a szerződés négyes cikkének hármas bekezdése előírja. Még egy dolgot, a horizontális ellenőrzési rendszer amelyik szerepelnek az emberi jogok, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezmény 33-as cég. Figyelembe kell venni tehát, hogy az adott kérdések az Európai Unió vagy a tagállami kompetencia van, de sok esetben nagyon nehéz világosan meghatározni és egy vonalat húzni mindenképpen ki kell zárni az, e, az tagállamok közötti pereskedéseket, és ezáltal egy ilyen ellenőrzési, bonyolult ellenőrzési rendszer alól kivonna magát az Európának. Mert ez az 55-ös cikkben a, Európa Egyezmény az, 55-ös cikkében az szerepel, hogy a tagállamok egymás között e, különböző e, kompromisszumok köthetnek, és megbeszélhetnek bizonyos peres ügyeket, annak érdekében, hogy megoldják a vitás kérdéseket. Az Európai Unió bírósága nem fog tudni véleményt mondani, amelyik az, euró, az emberi jogokat érinti, mielőtt az emberi jogok Európai Bírósága véleményt mond. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez sokszor Luxemburgban idegességet okoz. Két helyzet kerül elő ilyenkor. Az egyik helyzet, Jean-Paul Jacquet már mondta, az Emberi Jogok Európai Bírósága korlátozza az Európai Unió Bíróságát azáltal, hogy meggátolja, hogy bizonyos dolgokban véleményt, határozatot hozzon. Ez például a közös külpolitika, például a 275-ös cikk alapján, amely meg, amely korlátoz az Európai Unió Bíróságának az ellenőrzését. Nem minden esetben ugyanakkor. A 276-os cikkben, amelyik a biztonsági térségekről szól, azt mondja, hogy az Európai Unió Bírósága nem ellenőrizheti a biztonságra, rendőrségről szóló intézkedéseket. Nem fogom az egész cikket elolvasni. Nos, ebben a helyzetben mit csinálunk? Igen, az európai jogrendszer és eh, támadhatóvá válik, de ugyanakkor ez a tagállamoknak a szándékával esik egybe, mert a tagállamok annak idején úgy döntöttek, hogy felmentik az Európai Unió bíróságát, hogy ilyen ügyeket ellenőrizzen. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy figyelembe kell venni itt, hogy egyfajta komplementaritás, kiegészítés kell biztosítani a nemzeti jog között, és az Európai Unió Bírósága között az e a szerződés azt mondja, hogy az Európai Unió Bíróságának biztosítani kell mindent eh, annak érdekében, hogy ezek a jogok érvényesüljenek, és erre felszólítja a tagállamokat. És én úgy gondolom, hogy a tagállamoknál is figyelembe kell venni mindezt, a saját bíróságainkon keresztül. Tehát egy másik helyzetben az, amelyre utalt Jean-Paul Jacquet, úgy szinten a nemzeti bíróságok nem végzik a munkájukat, nem tartják tiszteletben a kötelezettségeiket, nem tesznek fel elezetes véleményezést az Európai Unió bíróságához, és ezáltal megsértik a 267-es cikket, mert a 267-es cikk alapján kötelesek egy előzetes véleményezést kérni. A kérelmező egy nemzeti bíró előtt, aki elfelejtette eh, egy előzetes véleményt kérni az Európai Bíróságtól, és emiatt az Európai Unió Bírósága, eh, az Emberi Jogok Európai Bírósága nem fogadhatja el a, panaszát. Nos, ebben az esetben biztosítani kell az, hogy az Európai Unió Bírósága véleményezzen annak érdekében, hogy a peres eljárás tovább jusson az Emberi Jogok Európai Bíróság. Tehát úgy vélem, hogy mindenki tulajdonképpen az Emberi Jogok Európai Bírósága a 13-as cikk alapján el tudja dönteni, hogy akkor most befogadja, akkor is, hogyha nem minden eh, jogorvoslati fórumot vettek igénybe, valamilyen eh, feledékenység vagy valami miatt. A 46-os cikk második bekezdése alapján az Európa a tanácsnak a működését is meg kell nézni. Úgy velem, hogy itt nincs probléma, a 47 Európa tanács tagállam a csatlakozást alap fogja írni, és úgy vélem, hogy ezzel nem lesz probléma, de úgy gondolom, hogy a miniszterek tanácsának egy nyilatkozata elégséges lenne az Európai Unió részéről. Az Európai Unió egy plusz szavazatot fog kapni, amelyik hozzáadódik a 27 tagállami szavazathoz. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tagállam egy egész egy 27-ed hanggal rendelkezne, mivel hogy saját alanyi jogon is szavaz, illetve az Európai Unión keresztül is. És akkor ez abba, abban az esetben történne, amennyiben egy önálló jogi, mint egy különálló államként venne részne az egyezménybe. De ugyanakkor úgy velem, hogy a többiek, ne, a többiek részéről igenis kételyeket ébrez fel. Ugyanakkor közös fellépésre és sarkalhatja az Európai Unió a tagállamokat, amennyiben egy ilyen kérdés felmerül. Az 44-es cikk az egyezménynek a különböző regionális szervezeteknek a bevonását is előírja emberi jogi kérdésekben. Egy nagyon fontos kérdéssel szeretném zárni, mégpedig a az 1996-os átdolgozott emberi jogi kártáról van szó. Az emberi jogok nagyon fontosak, oszthatatlanok, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a polgári és politikai jogokat is biztosítani kell. Egy olyan struktúráról van szó ebben az esetben, amelyik egy kicsit másképpen fogalmazza meg ezeket a jogokat. És úgy látom, hogy az emberi bizottság az a bizottság, amelyik felügyeli, hogy az emberek szociális jogait is figyelembe vegyék, a diszkrimináció, a kollek kollektív tárgyalás a munkajog tekintetében nagyon fontos számomra természetes, hogy az Európai Unió kiadja azt a jelet, hogy várakozás nélkül mindenképpen csatlakozni kell minél előbb az Európai Szociális Kártához, és ez Spinelli annak idején már eh, felvázolta, 30 évet már elveszítettünk ebben az ügyben, úgyhogy nem szabad még további 10 évet késleltetni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, tiszteletben tartjuk kiválóan az időt. Messerschmitt alelnököt kérnem, mit úr, hall engem, hogy jöjjön ide föl az elnökséghez, hogyha tudna elnökölni 5 percig, mert nekem el kellene mennem. Következő, a Hauregi úr kért szót, most az eszmecsere résznél vagyunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy vélem, hogy a három hozzászólás, amit meghallgattuk, mindegyik a maga módján rendkívül érdekes volt. Különös módon ki szeretem emelni Jean-Paul Jacques kiváló és világos eszmefuttatását, és köszönetet szeretném, szeretnék mondani Olivier de Schutternek az utolsó hozzászólását, amikor is a 13-as fejezetre utalt, mert nem vagyok biztos abban, hogy a képviselő itt annyira ö, egyöntetően fogadják a szociális kártához való csatlakozást, mert tudják, ez egy igen vitatott kérdés bizonyos országokban, egyes országban van. Nagyon gyanús tekintenek a szociális kártára, hogy milyen módon épülnek be ezek az emberi jogok, és hogy az Európai Unió a belépését a munka világában, a munkajog világába, és ezért különösen fontos az ön megállapítása, hogy szükség van arra, hogy átgondoljuk a jelentés 13-as fejezete, mert ez egy eh, üzenetet továbbít, mégpedig arról, hogy el kell gondolkodni a szociális kártához való csatlakozásról, mert ez igen, nagyon fontos téma. Van egy kérdésem, amit fel szeretnék tenni. Önök úgy gondolják, hogy szükséges-e megerősíteni az, hogy a 36-as cikket az egyezmény 36-as cikket át kell -e dolgozni. Abban az esetben, amikor olyan esetek vannak, amikor alperesek együttesen lesznek a, a, ta, valamelyik tagállam és az Európai Unió. Mert különben minden egyes esetben az tagállamot és az Európai Uniót is perelni fognak. Hogy ez külön ki kellene emelni ezt a kérdést, hogy kezeljük ezt a kérdést megfelelő módon, nos, ez lenne az én kérdésem. Rendben van, meghallgatunk még néhány kérdést, mielőtt a válaszokat meghallgatjuk. Bronx úr, köszönöm szépen. Tudjuk, hogy az egyezmény, bár még egyelőre egy, ez egy Európa tanácsi dokumentum, de ez hamarosan már uniós joggá fog válni és ahogyan ezt ma délelőtt is megvitattuk, az EU saját bíróságának lesz joghatósága arra, hogy értelmezze ezt a jogot. Az Európai Bíróságnak két különböző dokumentumot kell majd értelmeznie és végrehajtania. Az egyik a saját alapjogi kartája, a másik pedig az Európai Emberjogi Egyezmény. A Libe Szakbizottság ülésén Saké professzort megkérdeztem, amikor eljött oda hozzánk, hogy mi történne, melyik dokumentum élvez elsőbséget, hogyha mondjuk lenne egy konfliktus a két dokumentum között. És nyilván kijavít, ha rosszul idézem ön, de ön azt mondta, hogy az a dokumentum, amelyik nagyobb mértékű védelmet biztosít az emberi jogoknak, élvez elsőbséget azzal szemben, amelyik kisebb szintű védelmet biztosít. Na most tegyünk fel, képzeljük el, hogy egy olyan esetet, amikor a két fél olyan jogokra hivatkozik, amelyek egymással nem összeegyeztethetők. Persze ez hipotetikus eset, de felmerülhet mondjuk az ellentmondásos Dán karikatúra rajz kapcsán, amikor egy bizonyos eh, muzulmán, eh, bizonyos eh, konfliktus merült fel, és akkor melyik egyezmény vagy dokumentum élvezne elsőbséget. Süter professzorhoz is intéznék egy kérdést, remélem, hogy nem értettem félre önt. Amikor tagáll, tehát zárjuk ki azt, hogy tagállamok egymás ellen nyújtsanak be keresetet, vagy pereskedjenek. Hát nem tudom, a luxemburgi bíróság, vagy a strasburgi bíróságra gondolt, hogyha az előbbire, akkor hát a tagállam mondjuk kihagyhatná a luxemburgi bíróságot, és rögtön a strasburgi bírósághoz fordulhatna. Hogyha a strasburgi bíróság kizárására gondolt, akkor azt kell mondanom, hogy voltak már olyan esetek, például amikor Írország az Egyesült Királyság ellen hadakozott 1972-ben valami ígyben, tehát előfordulhat, hogy két tagállam egymással pereskedik. Severin kollega kap szót. Mr. Chairman, Elnök úr, köszönöm professzor eh, úrnak is, köszönöm az elmondottakat. Következőt hagyd mondjam el. Az teljesen világos, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után az Európai Unió rendelkezik jogi személyiséggel, és ilyen módon van lehetősége arra, hogy csatlakozzon az Európai Emberjogi Egyezményhez. Másodszorban létezik egy döntés, a Lisszaboni szerződésbe beágyazva, az, szerint az Unió ezt meg is fogja tenni, és csatlakozni fog, aláírja az emberjogi egyezményt. Hogyha ebből indulunk ki, akkor azt hiszem, azt a következtetést kell levonnunk, hogy nem összeegyeztethetetlen az Európai Unió Luxemburgi Bíróságának, illetve a Strasburgi Emberjogi Bíróságnak a joghatósága és eh, illetékessége. Ugyanis a tagállamok arra gondoltak, hogy a bírói felügyeletet jó lenne kiterjeszteni de nem a luxemburgi bíróságon keresztül, hanem a Strasburgi emberjogi bíróságon keresztül történjen ez meg. Tehát ezzel el akartuk mélyíteni az európai integrációt használhatunk talán egy olyan szót is, ami néhányak számára nem nagyon népszerű, de nö- mondhatnánk azt is, hogy növeljük az unió föderalisztikus jellegét. De ebből a szempontból, tehát nem azt a tényt kell elhallgatnunk, vagy azt nem azzal kell foglalkoznunk, hogy a luxemburgi bíróságnak nincs hatásköre, hogy bizonyos esetekkel foglalkozom, nem. Mi mondjuk azt, hogy pontosan ezt akartuk. Azt akartuk, hogy egy másik bíróság, a Strasburgi Bíróság foglalkozhasson olyan kérdésekkel, amelyek a múltban a bírói ellenőrzésen kívül maradtak. A másik eh, felvetésem az, a függ, hogy, az függ össze, hogy mit eh, nyerünk abból, hogyha csatlakozunk az emberi egyezményhez. Nos, eh, itt tulajdonképpen tágítjuk a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének a közös térségét, és ez egy politikai eredmény. Ugyanis bizonyos fokig konszolidáljuk az unió döntései feletti bírósági, bírói ellenőrzést és eh, ehhez az ellenőrzéshez, ez az eszközhöz hozzáférnek olyanok eh, is, akik nem tagjai az Európai Uniónak. Másodszorban az elhangzott, és teljesen egyetértek, jobb védelmet tudunk biztosítani az eh, európai polgárok számára a saját jogaik tekintetében, hiszen az európai polgárok ezeket a jogokat nem tudták teljes mértékben megvédeni, még mielőtt aláírnánk az emberi jogi egyezményt. Van még egy dolog, amivel szeretnék röviden foglalkozni, és talán a vendégeink is erre még kitérhetnek. Az Európai Unió, illetve a nem tagállamok polgárainak van-e jogorvoslati lehetőségük? Fordulhatnak-e a bírósághoz, amely ugye az EU ügyeivel foglalkozik. Erre a kérdésre én igennel válaszolnék, és kérem, hogy talán a vendégeink is térjenek ki erre, és mondják el a véleményüket. Még egy-két apró észrevételt tennék. Egyetértek Jacques professzor azon véleményével, hogy gyakorlatilag nincs semmilyen problémánk a kiegészítő jegyzőkönyvekkel. Nem Szerintem ez egy hamis konfliktus keltés. Néhány tagállam de ugye minden tagállam tagja az Európa Tanácsnak természetesen, és ebben a minőségükben írták alá az jogi egyezményt, és néhány tagállam, vagy több tagállamok egyike másik a kiegészítő jegyzőkönyveket is aláírt. Ez azt jelenti, hogyha egy konkrét államot mondjuk beidéznek az emberi bíróság elé, akkor a megítélése annak a jegyzőkönyvnek az alapján történik, amelyet ez az ország aláírt. De hogyha olyan esetekről lesz szó, ahol az Európai Unió a saját jogi személyiségével, mint unió, áll a bíróság előtt, akkor az összes jegyzőkönyv alapján járunk el, és ez nem érinti azoknak a tagállamoknak a jogaik, amelyek egyik vagy másik jegyzőkönyvhez nem csatlakoztak, vagy fenntartásaik voltak. Azt hiszem, hogy nem szabad itt összekevernünk a dolgokat, és azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag nincsenek problémák, nincs okunk aggódni a legalábbis az uniós tagállamok szintjén. Végül az szállásfoglalás utolsó bekezdése foglalkozik az Európai Szociális Kartával. Azt hiszem, kedves kollégák, hogy tekintettel arra, ami elhangzott, ezt még tovább fejleszthetjük ezt a gondolatot. Az emberi jogok koncepciója, gondolata állandóan fejlődik és létezik az emberi jogoknak egy koherens rendszere, amelyet nem lehet szétaprózni, sőt ellenkezőleg ennek az integrálására van szükség. Még akkor is, hogyha a Lisszaboni szerződés azt mondta ki, hogy csatlakoznunk kell az Európai Emberjogi Egyezményhez. Én úgy gondolom, hogy a többi egyezménnyel is foglalkozni kell, amelyek léteznek az emberi jogok egyetemes koncepciójában. Ezeket is úgy kell tekintenünk, hogy ezek is a mandátumunk részei, azaz ezekhez az egyezményekhez is csatlakoznunk kell. Azt hiszem, hogyha ilyen módon foglalkozunk a kérdésekkel, akkor megtaláljuk a jogalapot, és a többi egyezményhez is csatlakozni tudunk, amelyek, mint mondottam, részei az egy emberi jogok egyetemes védelmi rendszerének Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szeverin úr. Dafur. Dafur is szót kér. Elnök úr. Úgy gondolom, hogy az előadóink implicit módon azt mondták, arra utaltak, hogy a kiegészítő jegyzőkönyveket esetenként kell, külön-külön kell vizsgálnunk. Nem olyan egyszerű ez a dolog, mint első pillanatra, első látásra gondolnánk. Ugyanis ellenőrizni kell, hogy ezek a kiegészítő jegyzőkönyvek összeegyeztethetők a kartával. Szerintem ez egy nagyon fontos munka lesz, amit el kell végeznünk, hogyha biztosak akarunk lenni abban, hogy úgy csatlakozunk az egyezményhez, hogy ott minden rendben lesz. A kiegészítő jegyzőkönyvekhez való csatlakozás folyamatát tulajdonképpen az egyezményhez való csatlakozás egy részének tekinthetjük. Vagy el lehet ezt a részt halasztani egy későbbi időpontra. Második kérdésem. Engel úr egy elég riasztó képet vázolt fel nekünk arról, hogy milyen bürokratikus és politikai eh, akadályok eh, gátolják a bíróság munkáját. Nos, eh, tudjuk, hogy költségekkel fog járni, lesz költségvonzat annak, hogyha az EU csatlakozik az emberjogi egyezményhez, és a parlamentet mindig érdeklik a költségek, hogyha pénzről van szó. Ezért jó lenne, hogyha hallanánk egy számot arról, hogy amivel azután foglalkozhatnánk. Még az előző kérdésemre azt hiszem nem kaptam választ. Azt kérdeztem, hogy a miniszterek bizottságában majd hogyan oldódik meg az EU képviselete, és hogy egyetért azzal, hogy az Európai Bizottság képviselje az EU-t az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában. Rendezze Vigo, kollega. Elnézést kérek, a vita egy részén sajnos nem voltam itt, hogyha már válaszoltak arra a kérdésre a tisztelt vendégeink, amit én fogok feltenni, hát akkor nagyon sajnálom. A tagállamok fenntartásaihoz szeretnék hozzászólni, tehát hogy különböző jegyzőkönyvekhez néhány tagállamnak fenntartásai vannak. Az EU-nak is lehetnek fenntartásai. Szeretném tudni, hogy erről mi a véleménye. És Szeverin úr felvetett valamit, ami szerepel a jelentésben, és szívesen meghallgatnám az önök véleményét is, az ön véleményét is erről. Az utolsó bekezdésben van szó az Európai Szociális Kartáról, tehát ezért csatlakozom a Szociális Kartához is. Ön mit gondol erről? Köszönöm. Puszutil úr kért még szót. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a nagyon érdekes meghallgatást. Tegnap megvitott kaptunk egy jelentést, Gál King asszony jelentését a Libe szakbizottságban, és ott is felvetettem valamit, amit most szeretnék ismét felvetni. És talán tisztelt professzorok, a vendégeink reagálnak erre a felvetésre. A kérdés az volt, hogy mi lesz a kapcsolat a Luxemburgi Európa Bíróság és a Strasburgi Emberjogi Bíróság között. Szerintem nagyon különleges kérdésnek, kihívásnak tartom. Ugyanis most fog először előfordulni, hogy egy EU kívüli bíró dönthet majd az EU jog érvényességéről, és egy EU-n kívüli bíróság dönthet arról is, hogy az EU jog érvényes bizonyos emberjogi kérdésekben. Vannak olyan kérdések, amelyeket többen is felvetnek. Például, hogy emberek, akiknek olyan emberek, bírók, akiknek nincs semmilyen tapasztalata a közösségi jogban, végül is majd olyan döntéseket hoznak, ami vissza fog hatni az EU jogra és az EU jog érvényességére. Örülnék, hogyha a vendégeink reflektálnának erre. Köszönöm szépen. Akkor kérem a vendégeinket és a szakértőinket, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre, felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok érdekes kérdést hallottunk, és most röviden végigmennék ezeken. Mendezi Vigo úr kérdése a szociális jogokra vonatkozott. Eh, ahogy ez már de Scooter úr eh, szájából is elhangzott, el kell, meg kell tennünk az első lépést. Az egyezményben szerepelnek a szociális jogok és ezeknek a eh, védelme, és emellett el kell mondanom, hogy még mielőtt a globális felmelegedés eléri az Egyesült Királyságot, és 40 fokra emelkedik a hőmérséklet, azért jó lenne még azelőtt tovább lépni, és az első lépéseket megtenni. A tagállam, azok a tagállamok, eh, amelyek eh, ellenezték a csatlakozást 30 évvel ezelőtt, eh, hát hogyha kiváltak volna emellett, akkor nem jutottunk volna sehova. Hogyha nem kezdjük el, akkor, akkor nem jutunk eredményre. Elengedhetetlen az, hogy az Európai Unió csatlakozzon, és nem lehet megengedni azt, hogy az Európai Unió távol létében vagy nem csatlakozása esetén eh, a eh, tagok egyedül, az Európai Uniós tagállamok egyedül legyenek eh, aláírói ennek, a, ennek az egyezménynek. Úgyhogy nem szabad megadni Strasbourgnak azt a hatalmat, ami, amiben egyébként, vagy amivel egyébként az Európai Unió is rendelkezhetne. Andrew Duffnak mondanám a képviselet és a miniszterek bizottsága e, tekintetében, hogy e, hát nem igazán tudom, hogy ki más tehetné meg, ki, ki más végezhetné a képviseletet. Azt hiszem, hogy a szerződés a klasszikus logikáját kell itt alkalmazni ami a rendszerek közötti összekapcsolódást illeti, és ezzel zárnám. E, szeretném még egyszer felvetni azt, hogy az egyezmény már része az Európai Uniós jognak így tehát olyan, azok a kérdések, amelyek az egyezményre, illetve a kartára vonatkoznak, ezek már ma érvényesek. Ami a kartát illeti, ami a kart, az egyezmény egy minimális standardet határoz meg, amely alá nem mehet az Európai Unió, de e fölé mehet, ami például Mohamed profitáról szóló rajzokat illeti, a kartát vagy az egyezményt alkalmaznánk, attól függően, hogy melyik ad nagyobb védelmet. A két bíróság közötti következetesség. Nos, hát nem gondolom, hogy bármelyik bíróság következetlen lenne a kettő közül, de nem ugyanaz a feladatuk. Az Európai Bíróságnak átfogó eh, kompetenciája van ez európai jogban. A Strasbourgban, eh, Strasbourgi Bíróságnak szubszidiaritásba tartozó és másodlagos eh, kompetenciái vannak az alapjogokat tekintve. Tehát Luxemburgtól nem veszünk el semmit addig, amíg megoldjuk azt a problémát, hogy, hogy a, a hatalmi ágak szétválasztása eh, érvényesüljön, illetve a kompetenciák megosztása érvényesüljön az Európai Unióban. Nos, luxemburgi kompetenciák megmaradnak, emellé még jön a csatlakozással az ellenőrzésnek egy további szintje. esetleg attól félnek, hogy nem Európai Uniós tagállamokból érkező strasburgi bírák bíráskodnak emberi jogi kérdésekben? Ez mondjuk zavarja a németeket? A németek ugye aláírták ezt az egyezményt, most a német, németeket zavarja az, hogy nem német bírók ítélkeznek Strasbourgban? Hát nem gondolom. Az milyen jegyzőkönyveket illeti? Bizonyos jegyzőkönyvek már életben vannak, például a tulajdonhoz való jogról szóló jegyzőkönyv, úgyhogy én kitartok amellett, amit mondtam, ami a e, kartában szereplő jogok védelmét illeti, amely már megvalósul, ezt erre az Európai Uniónak e, vonatkoznia kell az Európai Uniós e, jogoknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Engel úr szeretne hozzászólni? Sí, señor presidente. Scooter úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy dologra szeretnék válaszolni, reagálni mégpedig a feltett kérdések sorrendjében. Saraki úr Nézzük, hogyha az Európai Unió ellen felmerül egy panasz, akkor ezzel kapcsolatban felmerül, felmerül az a kérdés, hogy lehetőség van-e arra, hogy vádlott társként valaki fellépjen. Hát ehhez bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. Tehát, hogyha érkezik egy panasz, amely az Európai Unió és egy tagállama ellen merül föl, akkor akkor ez a két entitás, amelyre vonatkozik a panasz, részt vesz az eljárásban, de ez ennél több is, tehát valódi társvádlottként lehet fellépni. És e, a csatlakozási dokumentumban erre utalni kell, hogy tehát ebben a keretben lehetőség van a más felek beavatkozására is. Most pedig folytatnám angolul, ami az emberi jogi bíróságot illeti. Azt hiszem, hogy elengedhetetlen és fontos kérdés az, hogy teljes mértében megtiltjuk-e a két tagállam közötti eljárásokat, illetve csak bizonyos kérdésekben tiltjuk ezt meg. Én a második opcióval kapcsolatban, amit Jean-Paul Jacquet felvetett, elmondanám, hogy ebben az esetben el kellene dönteni, hogy mely, mi tartozik az Európai Uniós jog alá, és mi nem. És ez nagyon érzékeny kérdés lehet. Mondhatjuk azt, hogy a tagállamok közötti panaszokat el lehet, ki lehet zárni, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés 344-es cikket illeti, ez kötelező érvényű az Európai Uniós tagállamok számára, és ez szerint tartózkodniuk kell attól, hogy külső bíróhoz folyamodjanak az Európai Uniós jogról szóló ítélethozatal tekintetében. Tehát nagyon sok opció marad itt nyitva. A 78-as Egyesült Királysági esetet itt fel kellene, végig kellene gondolni. Nos, emellett a harmadik országok állampolgárainak lehetősége arra, hogy az Európai Unió ellen vagy egy tagállama ellen panaszt tegyenek az Európai Uniós jog alá tartozó területeken. Nos, ez egy nagyon fontos kérdés azért, mert az Emberi Jogi Bíróság esetjoga teljes joggal nagyon sokszor eh, kifejezte kételkedését azzal kapcsolatban, hogy, eh, hogy eh, nemzeti alapon különböző ítéletek szülessenek, ez elfogadhatatlan egy pluralista és demokratikus társadalomban. A különböző elbánás, hogyha valami, valakinek az állampolgársága alapján valósul meg, ez az oda vezet, hogy az Európai Uniós állampolgárok és a harmadik országból érkező állampolgárok egyenlő, közötti egyenlő elbánás nem valósul meg. Ezt szorosabban meg kell meg kell vizsgálni. Lehet, hogy nem minden különbség diszkriminatív, de hogyha a szabad mozgásra, a szabad letelepedésre vonatkozó jogot tekintjük, e, ezek tekintetében e, szorosabb vizsgálatra, szigorúbb vizsgálatra van szükség. Ezzel rátérnék a negyedik kérdésre, e, azokra az aggodalmokra, amelyek felmerülnek az Európai Unió részéről és a csatlakozásuk, csatlakozásukkal kapcsolatban. Két kétály merül föl. Az egyik az az, ahogy az Európai Unió elmondta, úgy gondolja, hogy a belső jogi utat ki kell meríteni, mielőtt valaki panasszal fordul az emberi jogi bírósághoz. Ez azonban csak azokban az esetekben valósulhat meg, hogyha eh, valaki először a Nemzeti Bírósághoz eh, fordul eh, emberi jogi kérdésben. Bár mindemellett kérhet előzetes ítélkezést az Európai Emberi Jogi Bíróságtól. illetve az Európai Bíróságtól. Az Európai Bíróság eh, nyilván az emberi jogok védelme mellett száll sikra. A második eh, aggodalom, ami felmerülhet, az állampolgárokra vonatkozik. Az, e, EU, az em, Európai Emberi Jogi Bíróságnak néhány évvel ezelőtt lehetősége nyílt arra, hogy a 14-es, ez az emberi jogi eh, egyezménnyel kapcsolatos 14-es cikk kompatibilitását megvizsgálja, és ez az esetjog már elavult, mert az ítélkedési gyakorlat nagyon gyors eh, ezen a területen. Tehát a Strasburgi Bíróság eh, ítélkezési gyakorlatát eh, meg kell vizsgálni. Reding. És most Vivian Reding, az Európai Bizottság alelnöke, igazságügyi alapvető jog és állampolgárság ügyekben illetékes. A következőképpen fogjuk megszervezni ezt a munkát. Arra kérem a biztos asszonyt, hogy maradjon velünk a továbbiakban, a későbbiekben is, vagy vannak egyéb teendői ugyanis Timmermans úrnak a hozzászólását szerettük volna meghallgatni azután, és természetesen lesznek kérdések majd a biztos asszonyhoz, előre szeretnék hozni azon hozzászólását, de kérem engedjen meg egy kis időt nekünk a kérdésekhez. A biztos asszonynak sajnos az idő elég szoros. Kérem, mondja el, hogy mennyi időt tud velünk maradni. Elnök úr, ahogy ön el tudja képzelni, a politikában vannak olyan kötelezettségek, amelyeket nem lehet előre tervezni, nem kellett volna itt legyen, de itt vagyok, meg fel szeretem tenni, meg szeretem tartani azt az előadást, amelyre felkészültem, de aztán itt marad önökkel az a személy, aki felelős ezzel a dossz, erről, a, erről felelős a dosszié, de én távoznék, mert tegnap a bizottság döntött a mandátumról, és erről szeretném önöket tájékoztatni, azok, akik ezt az egész folyamatot követték, és meg szeretném, el szeretném mondani, hogy miképpen látjuk ezt az egész mandátumot. Egy kérdést szeretnénk föltenni, legalább adjon egy kis időt, hogyha vannak kérdések a kollégák részéről önhöz. Ahogy említettem, elnök úr, az illetékes itt van a teremben, aki ezzel a dosszival foglalkozott, és ő szerintem ő mindent el tud mondani. A jogi eh, igazgatós, eh, jogi szolgálat kezében van ez az egész anyag, az úr a jogi szolgálat képviselője, és ő mindent el tud mondani, ami ezzel a dosszival kapcsolatos. Kérem, szóljon hozzá, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy már bejelentettem tegnap, volt az a nap, amikor is sikerült az a biztosok kollégiumának lezárnia a munkát a jogi szolgálattal együttműködésben, eh, amely, aminek eredményeképpen egy mandátumban eh, sikerült megállapodnunk, amely egy tárgyalási mandátum, és ezzel a tárgyalási mandátummal ruházzuk föl a tanácsot. A tanácsnak kell ugyanis megegyeznie ebben a mandátumban, és ezelőtt, mert mielőtt ez a megegyezés meg nem születik, addig nem tudunk előrelépni ezen a területen. Természetesen a parlamentet tájékoztatjuk erről a mandátumról és minden e, egyes lépésről. Ami az egyezményhez való csatlakozást illeti, e, önök is tudják, az Európai Uniónak az alapjogokat védő rendszerét egészíti ki és teszi teljessé. Nem egy új kérdésről van itt szó. Emlékszem, hogy 1994-ben a luxemburgi bíróság már a véleményét elmondta a témában, és akkor az volt a vélemény, hogy nincs jogalapunk. Nos, ez a jogalap már megszületett a Lisszaboni szerződéssel, és ez a, ez a jogalap világossá teszi azt, hogy ez a csatlakozás nem opció, hanem kötelező kötelezettség. Ami a csatlakozást illeti, ez azonban nem önmagában értelmezendő. Az egyezmény a négy fontos komponens egyike, és ezek az alapjogok átfogó politikáját határozzák meg és teszik ki. Az első ezek közül a karta, amely a Lisszaboni szerződés része, és amelyet én a legmodernebb kodifikációnak tekintek az alapjogok területén. Világszerte. Jogilag kötelező érvényű és 27 tagállamra vonatkozik és hatalmas előrelépést jelent ez a politikai elkötelezettségeink területén az összes jogot tartalmazza, amelyet az egyezmény is. Ezeknek a jogoknak az definíciója, jelentése és hatája ugyanaz, mint az egyezményben, de a karta már tovább megy, tovább lép, és egyéb jogokat, például gazdasági és szociális jogokat is magába foglal, amely, amelyek az Európai Uniós tagállamok közös alkotmányos hagyományából, illetve az Európai Bíróság jogalkotási gyakorla- ö, ítélethozatali gyakorlatából adódnak illetve alapjogokat is tartalmaz, egyéb alapjogokat, adatvédelem, bioetika, jó közigazgatás, és a Karta 53-as cikke világossá teszi azt, hogy a karta által nyújtott védelem legalább olyan szintű kell, hogy legyen, mint az egyezmény által nyújtott védelem, de gyakran egyébként a karta nagyobb védelmet nyújt. A második új elem az alapvető jogoknak a támogatása, amelyet a Stockholmi programban határoztunk meg, amely program a szabadság, biztonság és jog térségének érvényesülésének az alapelveit határozta meg. Tegnap az Európai Bizottságban megnyomtuk a gombot, és ezzel egy cselekvési terv elkészítését kezdtük meg, amely a Stockholmi programon alapul. Látják tehát, hogy sietünk, gyorsan dolgozunk, és próbálunk minél hamarabb minden egyezményben megegyezni. Most ez a cselekvési terv mint Malmström asszony belügyi, illetve Redding biztos igazságügyi témákban való feladatait meghatározza. Reméljük, hogy ebben a cselekvési tervben minél hamarabb már nyár előtt sikerül megegyeznünk, és ezt elfogadnunk. A harmadik elem a következő. Nagyon fontos azt látni, hogy az Európai Bizottság elnöke megosztotta a portfóliókat, most van egy belügyi és van egy igazságügyi biztos. Ez azt mutatja, hogy nagyon nagy fontosságot tulajdonít eh, ezeknek a területeknek eh, és ezen területek megerősítésének. És ez jó, ez helyes, mert most már végre megvannak az eszközeink arra, hogy az igazságszolgáltatás, igazságügyi és eh, alapjogi területen előre lépjünk a szerződéssel. Addig, amíg a harmadik pillér volt a döntéshozás alapja, addig nem igazán túl sokat tudtunk előrelépni. És amit előre léptünk, az is egy kicsit kaotikus volt, és nem igazán lehetett alkalmazni a valódi életben, a mindennapokban. Hiszen vannak olyan dolgok, amelyekben nem igazán lehetett döntést hozni, nem volt, amiben lehetetlenség döntést hozni, ez pedig a kölcsönös bizalom. Ezt nem lehet elrendelni. Az egy, Európai Egyezményhez való Európai Uniós csatlakozásnak nagyon nagy politikai és jogi jelentősége van. A polgárok szempontjából én azt gondolom, hogy fontos lesz eh, megértetni velük, hogy ez, eh, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy intézmény, az Európai Unió valamely testülete megsérti az ő eh, emberi jogait vagy alapvető jogait, akkor ezt ezzel kapcsolatban panaszsal fordulhat az Európai eh, a Strasburgi Emberjogi Bírósághoz ugyanolyan feltételek mellett, mint egy tagállam ezt megteheti. De persze ezelőtt a nemzeti eh, vagy tagállami jogi utat ki kell meríteni. Politikai eh, szempontból a csatlakozás azt jelenti, hogy a csatlakozás megerősíti az emberi jogok védelméről szóló Európai Egyezmény elsődleges szerepét az emberi jogok védelme tekintetében. A csatlakozással az alapjogok betartásával kapcsolatos külső bírói ellenőrzés gyakorlatilag megszűnik azzal, hogy az Európai Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez, mert így belsővé válik ez az ellenőrzés, és ezzel világosá válik az Európai Unió elkötelezettsége az alapjogok védelme mellett. Jogi szempontból ez, egy, ez kiegészíti, ez a lépés a jogilag kötő érvényű karta életbelépését, és mind a két bíróság, a Luxemburg és a Strasburgi Bíróság esetjoga, és itt kiegészítő lesz. Úgyhogy az egész kontinensen megvalósuló eh, emberjogi védelemre kerül sor. És ezzel Európa értékeiben és jogában valóban egységes lesz. Emellett az Európai Unió szervei és eh, testületei eh, által hozott döntések vonatkoznak nyilván az Európai Unióra, mint egységre, nem pedig a 27 külön tagállamra. És ezzel a Strasburgi bírósági e, eljárásokban az unió egységessége tükröződik. E, emellett az Európai Unió rendelkezne minden olyan joggal, amelyet az egyezmény garantál az aláíró entitásoknak vagy országoknak, és ezzel egy Európai Uniós bíró képviselhetné például az Európai Uniót a Strasburgi Bíróság előtt. A, beszéltünk a jegyzőkönyvekről is. A, jegyzőkönyv, a Lisszaboni Szerződés 8-as jegyzőkönyve bizonyos érdemi garanciákat követel, amelyeknek teljes, teljesülniük kell az egyezmény aláírása előtt, mely szerint az Európai Uniós jog specifikus jellege megmarad a mi mandátumunk, amely ajánlás formájában jut el a tanácshoz, ezt figyelembe veszi. Kettőt említenék ezek közül, amely szerepel a jelentéstevő jelentésében is. Először is világos, hogy az Európai Unió kompetenciái és intézményeinek kompetenciái nem kompetenciájára nem lehet hatással az egyezmény, vagy nem sértheti az egyezmény ezeket a kompetenciákat, ahogy ezt a szerződés is megfogalmazza. Az Európai Unió csatlakozása emellett nem sértheti az egyes tagállamok aláírói státuszát, vagy tag státuszát az Emberi Jogok Egyezményében, és ezért a tárgyalásoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a csatlakozás olyan kötelezettségeket fogalmaz meg, amelyek csak az, egy, az intézmények, az Európai Uniós intézmények vagy testületek által elfogadott döntésekre vonatkoznak. Másodszor ami az egyezmény jegyzőkönyveihez való csatlakozást illeti, ez is szerepel a jelentéstervezetben, négy jegyzőkönyvet nem ratifikált még az összes tagállam. És az alapjogi politika, politika keretében meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a jegyzőkönyvek tartalmazhatnak olyan garanciákat, eh, tartalmaznak olyan garanciákat, amelyek szerepelnek a kartában. Az Európai Uniónak ezen jegyzőkönyvekhez való csatlakozása elvi szinten is eh, nagyon is elvárható. A jelenlegi helyzetben a tagállamok még mindig megosztottak, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió csatlakozzon, e csatlakozzon-e azokhoz a jegyzőkönyvekhez, amelyeket még nem ratifikált az összes tagállam. Ezért az Európai Bizottság két lépe, lépéses eljárást javasol, hogy minél gyorsabban végrehajtsuk ezt a pontot. Először is a meglévő és jövőbeni eh, jegyzőkönyvekhez való csatlakozáshoz való jogot kell megteremteni, és második eh, lépésben kellene eldönteni azt, hogy eh, mely jegyzőkönyvekhez csatlakozzunk, amellett, hogy magához az egyezményhez csatlakozunk. Az Európai Uniónak az egyezmény rendszerébe való besimulását, zökkenőmentes besimulását tervezzük. Ehhez nagyon fontos, hogy az érdemi és az eljárási eh, pontok tiszták legyenek. Két eh, elvárás van itt. Egyrészt az Európai Unió jogának a specifikus jellegét meg kell óvni. Másodszor pedig fontos az is, hogy lássuk, és foglalkozzunk az Európai Uniónak, mint eh, külön jogi entitásnak, unióban, mint külön jogi entitással való bánásmódot kell biztosítani. Egy olyan egyezményhez való csatlakozásban, amely egyezmény tagállamokat vár aláíróként, és eredetileg így jött létre. Tehát ezen feltételeknek meg kell felelni. Hadd említsem a, mm, a társ pádlott mechanizmust, és ez az Európai Unió az Európai Unió vagy az Európai Parlament jelentésében is szerepel. Tehát, hogyha egy tagállam ellen panasz merül föl, akkor az Európai Unió társ szereplőként részt kell, hogy vehessen az eljárásban hiszen, az, hiszen a tagállam az Európai Uniós joggal megegyezően fogadott el bizonyos jogszabályokat, amelyek miatt esetleg panasz érkezik rá az Európai Uniós Bíróságban, Bíróságon, és hogyha így folytatjuk a gondolkodást, akkor azt mondhatjuk, hogy csak akkor kerülhette volna a tagállam el azt, hogy ő ellene panasz érkezzen a bírósághoz, hogyha megsérti az Európai Uniós jogot. Tehát az Európai Unió Nak meg kell védenie az Európai Uniós jogkonformitását, és ide tartozik a Strasburgi Nagykamara elé, az ügyeknek a Strasburgi Nagykamara elé való ö, ö, utalása. Az Európai Uniót ugyanúgy köti a Strasburgi bíró ítélete, mint a tagállamokat. És így kötelessége végrehajtani ezt az ítéletet. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniót arra kötelezhetik, hogy az Európai Uniós jog egyes rendelkezéseit megszüntesse, vagy, vagy módosítsa. A a társ szereplő mechanizmus nélkül csak tagállam ellen lehet panaszt benyújtani, illetve a tagállam egyedül állna az eljárásban, és az rá születne meg az ítélet, Viszont, hogyha csak egyedül a tagállamra vonatkozóan születik meg az ítélet, akkor azt nem tudja végrehajtani, hiszen nem szüntetheti meg, vagy nem módosíthatja az Európai Uniós jogot, amely alapján hozta a jogszabályait. Nos, tehát szerintünk a Strasburgi Bíróságnak nem kellene kompetenciát adni arra, hogy az Európai Uniós jogot értelmezze, hiszen az Európai Uniónak monopóliuma kell, hogy legyen az európai jog értelmezésében. És az Európai Uniónak lehetőséget kell Eh, adni arra, hogy társ szereplőként tehát részt vegyen az eljárásban. meg kell határozni azt, hogy melyek azok az esetek, amelyekben az Unió eh, ezt a lehetőséget megkapja. A társ eh, szereplőként való részvétel ebben az eljárásban, vagy társ alperesként való részvétel nem vezet oda, hogy hogy az eljárás bonyolultabbá váljon, sőt, sokkal inkább az, ökenő, az Európai Uniónak az ökenőmentesebb besimulását teszi lehetővé az Európai Egyezmény rendszerébe. Az Európai Unió képviselőinek részt kell venniük az egyezmény testületeinek a, testületeinek a munkájában ugyanolyan szinten, mint ahogy más aláírók is részt vesznek ebben. Ez magára a Strasburgi bíróságra vonatkozik. Az egyezmény egy, egyik alapelve biztosítja azt, hogy minden jogrend képviselve legyen a bíróságban, vagy bíróságon, és Emellett ez az elv biztosítja a döntések legitimációját is, amelyeket a bíróság hoz. Tehát, hogyha az Európai unió eh, képviseletében eh, választunk bírót, aki eh, az Európai Uniót képviseli az Európai Bíróságon, ez elengedhetetlen, ez nagyon fontos, és ennek a csatlakozásnak az egyik legnagyobb előnye az, hogy az Európai Uniós jogrendet megfelelően eh, képviseljék az, eh, az Strasburgi Bíróságon, és a Strasburgi Bíróságnak megfelelő szakértelme legyen eh, arra, hogy az Európai Uniós jog egyedi jellegét figyelembe vegye. Az Európai Bizottság tehát kibál, kiáll amellett, hogy egy Európai Uniós teljes jogú bíró, bíró vegyen részt az Strasburgi Bíróság munkájában, aki tehát, mint ahogy mondtam, teljes joggal vesz részt a munkában, az uniós jogot képviseli. Ami a bíró megválasztását illeti, és most itt az Európai Parlamenthez fordulok, az egyezmény e, eljárását kell alkalmazni, tehát a parlamenti, az Európa Tanács parlamenti e, közgyűlése e három jelölt alapján választ. Az Európai Unió tehát három jelöltet állíthat. Ez most parlamenti ügy, de én úgy gondolom, hogy az Európai Parlament megfelelő számú képviselőjének kellene eh, részt vennie a eh, parlamenti közgyűlés munkájában, amikor ez a parlamenti közgyűlés megválasztja a bírót. Az Európai Bizottság álláspontja megfelel a jelentéstervezet, a parlament jelentéstervezetének véleményének. Nagyon örülök annak, hogy konstruktív együttműködés eh, alakult ki a spanyol elnökséggel. A spanyol elnökség nagyon sokat tett annak érdekében, hogy előrelépjen a mandátum megállapításában, és hogyha ez a mandátum, tehát mandátum meghatározása lezárult, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat késedelem nélkül. Nos, elnök úr, az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi a mandátum kérdését, és nagyon komoly tárgyalásokat fog folytatni. Tehát megfelelő időpontban a tárgyalás során, és az Európai Bizottság tárgyal, nos tehát a tárgyalások megfelelő időpontjában tájékoztatni fogja a tanácsot, a parlamentet, és folyamatos együttműködést valósít meg a bírósággal és a legfontosabb mm, tanácsadókkal, akik segíthetnek nekünk abban, hogy minél gyorsabban lezárjuk a tárgyalást. Mert hogyha azzal, hogy lezártuk a tárgyalásokat, azzal még nem zártuk le a munkát, mert akkor kezdődik még csak a ratifikáció. Remélem, hogy a 27 tagállammal nem lesz gond a ratifikáció tekintetében, de van még 20 másik egyébként, és itt eltarthat a ratifikáció. Komisszária, Köszönöm szépen, biztos asszony. Megkérhetném, hogy jutass el a bizottság tagjaihoz a mandátumjavaslat javaslat szövegét. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy önnek rohannia kell. Nem tudjuk itt tartani, nem tudunk, nem élhetünk vissza eh, az ön türelmével, és erőt sem alkalmazhatunk, hogy itt tartsuk önt, ezért nagyon szépen köszönöm a jelenlétét.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 nem tudjuk kifaggatni a biztos asszonyt. Sajnos így sikerült. Mindazonáltal nagyra értékeljük az előadását. Visszatérve az előző szakaszra, úgy volt, hogy meghallgatjuk Hengel, Engel úrnak a, a válaszait még az előző fordulónál, nem tudom, rá akarunk térni Engel úrra, meghallgatjuk őt, vagy Timmermans urat hallgatjuk meg most, és utána majd az általános vita során meghallgatjuk Engel urat. Akkor most kérném Timmermans, az Európa Közösségek Bíróságának bíráját, hogy mondja el. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen először is, hogy meghívott engem, mind az Európai Közösségek Bíróságának bíráját, hogy részt vegyek ennél a az ülésen nem a bíróság nevében fogok felszólalni, ugyanis a bíróságnak nincs álláspontja ebben a kérdésben, tehát kizárólag csak személyes címen fogok felszólalni, és a bírok véleményét fogom nem hivatalosan tolmácsolni. Nos, milyen módon történik majd az EU csatlakozás az Európa Egyezményhez? Milyen módon fog a két bíróság együttműködni? Nos, a karta és az Európa Unió jogszabálya szabályozza az európai eh, az emberi jogok védelmét, úgy gondolom, hogy ezek megfelelően védik már az emberi jogokat, és hogy velem, hogy nem feltétlenül szükséges lenne a csatlakozás, azért, mert esetleg vannak bizonyos fehér foltok. Látjuk, hogy eh, az eh, emberi jogok Európai Bírósága joggyakorlatához egyre inkább alkalmazkodik az Európai Unió Bírósága joggyakorlata, és kiváló együttműködés tett tanúbizonyság az, az utóbbi időkben a két bíróság. Még egy elemet szeretnék kiemelni, amelyik számomra nagyon fontos, és ez már korábban is elhangzott, és ki szeretném ezt hangsúlyozni miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az egyezmény kötelező jellegűvé vált az Európai Unió számára. Az 52-es cikk harmás eh, bekezdése a kártának azt mondja, hogy az egyezményhez eh, csatlakozni kell. Ugyanazok a dolgokat tartalmaznak, tehát mivel, hogy azonos eh, jogokról van szó, biztosítani kell, garantálni kell a minimális védelmet. Tehát az egyezmény tiszteletben tartja, és nem csak magát az egyezményt, hanem a Strasburgi joggyakorlatot is figyelembe veszük, és ez az elsődleges jogos jogok kérdésévé válik. Amennyiben így van, és az egyezmény kötelező jellegű a, az Európai Unió számára, akkor miért kell mégiscsak csatlakozni? Azért fontos ez, mert akkor az Európai Unió valóban belép abban a páneurópai rendszerben, amely garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását Európában. A második ok az, amelyik rámutat a jelenlegi helyzetre. Jelenlegi helyzet eh, elképesztő. hogy a, mennyiben az Európai Unió miatt valamelyik tagállam jogot sért, akkor a tagállam lesz az alperes, a, tagállamot támadják meg, és nem az Európai Uniót, amelyik mindezt okozza. Nos, a csatlakozás tehát üdvözlendő, a szerződés 6 per 2-es bekezdése alapján, tehát nagyon sok problémát oldunk meg, ugyanakkor nagyon sok egyéb probléma felmerül, ahogy beszéltünk a délelőtt során. Egyes problémák igen összetettek azért, mert az Európai Uniónak van egy specifikus felépítése és jogállása az Lisszaboni szerződés kidolgozói eh, ennek tudatában írták azt le, hogy az egyezménynek, eh, az egyezménynek tiszteletben kell tartani az Európai Unió különleges mi voltát. Nos, külön szeretném emelni az egyik ilyen jellegzetességét az Európai Uniónak. Ez abból ered, hogy általánosságban az Európai Unió az állampolgároknál kell fejti ki hatását, ugyanakkor közbülső szereplőket is alkalmaz nemzeti szinten, akik alkalmazzák a jogot. Csak különleges esetekben fellebezhetnek az állampolgárok közvetlenül az Európai Uniónál. Tehát ahhoz, hogy az állampolgárok védelmet kapjanak emberi jogi kérdésekben, először is nemzeti bírósághoz magukhoz kell forduljanak. De, hogyha egy bizonyos esetben egy magánszemély nem elégedett azzal a védelemmel, amit nyújt a Nemzeti Bíróság, akkor Strasburgi bírósághoz fordulhat, amennyiben kimeríti az összes nemzeti jogi lehetőséget. Ez a jelenlegi helyzet tehát. Ez azt jelenti, hogy egy magánszemély jelenleg a csatlakozás előtt nem nincs teljesen kizárva az, hogy a Strasburgi Bírósághoz forduljon. Ez csak akkor alkalmazhatja ugyanakkor, hogyha előzetesen a tagállamnak a bíróságaihoz fordul. A csatlakozás után ez a helyzet megváltozik az uniót elítélheti a Strasburgi Bíróság, amennyiben közvetlenül vagy közvetetten az Európai Unió valamelyik döntését megtámadják. Ez korábban már megvitattuk. Mindazonáltal itt egy nagyon komoly nehézséget látunk. Ugyanis az Európai Unió Bírósága feladata az, hogy biztosítja az eh, jogállamiságot az Európai Unión belül, és ezen belül az emberi jogok tiszteletben tartását is garantálja az Unió Bírósága. És azt, hogy átadjuk ezt a ö, eh, mandátumot az Emberi Jogok Európai Bíróságának, ez eh, sok kétét vet fel a, egyrészt a, az Európai Bíróság felvállalja ezt a kötelezettséget eljárásilag is, ugyanakkor kötelezővé teszi a nemzeti bíróságokhoz, bíróságok számára, hogy előzetes ítélkezést kérjenek a bíróságtól emberi jogi kérdésekben. Ugyanakkor a magánszemélyek nem szakértői, illetve nem ők küldik, nem ők kérik az előzetes ítélkezést, hanem maga a nemzeti bíró kéri az előzetes ítélkezést. Kérhetik a bírót a magánszemélyek, de nem kötelezhetik a bírót arra, hogy kérjen előzetes ítélkezést. E, e, egy, egy nagyon fontos probléma, miért is? mert nehezen elfogadhatónak tűnik számomra, hogy a Strasburgi Bíróság elítélje az Európai Uniót em, alapvető emberi jog megsértése miatt, hogyha előtte a luxemburgi bíróságnak nem volt alkalma, hogy véleményt, határozatot hozzon ebben az ügyben úgy vélem, hogy ebben az esetben nem sérül az az elv, hogy minden eh, egyéb eh, jog eh, orvoslat lehetőséget ki kell meríteni, mielőtt az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Nos, nagyon fontos, eh, hogy ezt figyelembe vegyük. Nagyon fontos, hogy az alkotmányokból is megnézik eh, ezeket a vonatkozásokat. Biztosítani kell tehát a szabályosságot, eh, és az Európai Unió Bíróságának mindenképpen beleszólás kell biztosítani a kérdésekben, az ügyekben. Tehát alapvetőenek tűnik számomra egy olyan mechanizmus létrehozását, hogy a luxemburgi bíróság véleményezzen egy bizonyos ügyet, mielőtt a Strasburgi bíróság határozatot hoz. Milyen mechanizmus legyen ez? meg kell határozni a luxemburgi bíróságnak a kompetenciáit, és meg kell határozni azt, hogy a Strasburgi bíróság csak akkor lehet illetékes egy bizonyos kérdésben, miután a luxemburgi bíróság határozatot hozott, vagy véleményezte az adott ügyet. Természetesen mindezt miután kimerítjük az összes nemzeti lehetőséget, jogi lehetőséget. Mert hogyha közvetlenül a Strasburgi bírósághoz fordulunk, akkor az szerintem nem lenne jó, nem lenne eh, kielégítő, mert eh, a, eh, főleg a van a tekintetben, hogy nem a magán személy döntheti el, hogy a Strasburgi bírósághoz fordulnak, vagy sem, hanem maga a nemzeti bíró ami az elfogadhatóságot illeti, a Strasburgi a bíróságnál. Hogy vélem, hogy nehezen elfogadható elvi szempontból, tehát nem csak elvi szempontból nehezen elfogadható, hanem gyakorlati szempontból is. Úgy Vélem tehát, hogy ebben az esetben megfelelő módon át kell gondolni azt a helyzetet. Nem tudjuk tehát kötelezővé tenni az, hogy a luxemburgi bíróság előzetes véleményezése után lehet eh, foglalkozhat csak az adott ügyel a Strasburgi Bíróság. A Strasburgi bíróság ebben az esetben kijelenthetné, hogy nem elfogadható egy eljárás, egy peres eljárás, mert még nem merítettek ki az összes eh, jogi lehetőséget, és ezekben beleértjük a luxemburgi bírósághoz való hozzáfordulás. A Strasburgi bíróságnak tehát eh, el kell döntien előzetesen, hogy eh, milyen módon történt, milyen módon fordultak hozzá, hogy előzetesen megkérdezték a luxemburgi bíróságot, vagy sem mert nem szabad, hogy az önkényes legyen, a, mármint pedig az a tény, hogy a Strasburgi Bírósághoz fordul valaki, vagy sem. Nem szabad szem előtt téveszteni az, hogy kötelez a nemzeti bíróságok számára, hogy előzetes ítélkezést kérjenek, a Strasburgi Bíróságtól. Ez egyáltalán nem kötelező jellegű vannak általában ez egy gyakorlat, de ugyanakkor vannak kivételek, és egyáltalán nem kötelező jellegű a nemzetbíróságok számára. Ugyanakkor jó lenne, hogyha a Strasburgi Bíróság egy szigorúbb ellenőrzést gyakoroljon e felőtt. Úgy gondolom, hogy ez nem okozhat probléma, ez azt jelentene, csak egyszerűen meg megfelelő módon ellenőrizni azt, hogy melyek ügyek jutottak el Strasbourghoz, és melyek azok az ügyek, amelyeket mindenképpen előzetes jóváhagyás Luxemburghoz kell továbbítani és úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem sérül sem az uniós jog, és úgy velem, hogy a, ebben az esetben az az elv is érintetlen, amely szerint a luxemburgi bíróságnak joga az, hogy eldöntse az ügyeket. Nos, az előzetes ítélkezés mechanizmusát tisztázni kell megfelelő módon annak érdekében, hogy ne találjuk magunkat azzal a helyzettel, hogy a Strasburgi Bíróság tömegesen dobja vissza az benyújtott ügyeket. Ez nem egy elvi kérdés, ez egy konkrét tényleges probléma. Nem fogok erről ö, beszélni, mert egy harmadik kérdést is fel szeretnék vetni úgy gondolom, hogy szerencsésebb hogy egy ilyen mechanizmust elő felvázolunk nem csak a Strasburgi Bíróság szintjén, hanem az Európai Uniós szinten is ki kellene dolgozni egy ilyen jellegű mechanizmust. Meg kell adni a, a Európai Bizottságnak a lehetőségét az, hogy forduljon a Strasburgi Bírósághoz, előzetes véleményezéshez, egy bizonyos, olyan bizonyos kérdésekben, melyek emberi jogi kérdéseket érintenek, amennyiben ez a kérdés de már elfogadhatónak nyilvánította a Strasburgi Bíróság. A bizottság nem jár el ilyen ügyekben Strasbourgban, Ugyanakkor élhet azzal a joggal, hogy ilyen kéréseket nyújt be a luxemburgi bírósághoz. Amennyiben Luxemburghoz fordul, akkor addig az eljárást meg kellene szünt, fel kellene függeszteni Strasbourgnál, amíg nem születik egy határozat Luxemburgban és ez megteszi a lehetőséget ahhoz, hogy megfelelő módon tiszteleten tartsuk a kompetenciánkat. Elnök úr, azar zárom a előadásomat, hogy néhány dolgot ki szeretnék emelni, felhívnom az önök figyelmét bizonyos kérdésekre, amelyek a csatlakozásból erednek. Ezeken el kell gondolkodni, és amennyiben lehetséges, egy megoldást kell E, találni. Köszönöm szépen, köszönöm az önök figyelmét. Köszönöm. Még egyszer észrevettük, hogy mennyire összetett ez a probléma. Nem, egyáltalán nem könnyű kérdésről van szó. Rendkívül világosak voltak ezek az előadások. Most megadnám a szót Engel úrnak, hogy válaszon és reagáljon a korábbi fordulónál felmerült felvetésekre. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! DAF képviselő rákérdezett a pénz dologra. Szeretnék válaszolni, két lépésben teszem ezt meg. Először egy elvi választ adok, és utána egy konkrétat. Itt alapvetően arról beszélünk, hogy az Európai Unió csatlakozik az Európa Tanácshoz. És itt ez nem egy olyan házasságkötés, ahol a szegény, vőlegény számít a gazdag menyasszony hatalmas hozományára. Nem. Itt, hogyha a szerződő felek, a részes felek egy rangúságából indulunk ki, itt és az elvek szintjén maradunk, és egyébként az Európai Unió pénze nem az a pénz, amit az Unió saját maga keres meg, hanem ez a polgárok pénze, és az Európa Tanácsnál ugyanez a helyzet, csak az Európa Tanács költségvetése sokkal kisebb, mint az EU-é. Természetesen a csatlakozást külügyi minisztériumok látásmódját is egy kicsit meg fogja változtatni. Az Európa Tanácsnál, illetve az Emberi Jogi Bíróság, miután az Európa Tanácsnál van az Emberi Jogi Bíróság költségvetése, itt politikai hivatalok dolgoznak, és az Európa Tanács keleti bővítésének köszönhetően, ami tulajdonképpen az unió bővítésének az elő szobája volt, sor került a, a hivatal bővítésére is. És most már egész Európa tulajdonképpen fogalmazhatnánk így is, hogy köteles az emberi jogok tiszteletbe tartására. Az Európa Tanács a posztkommunista országokat minél gyorsabban fel akarta venni, de ezen országok állami struktúrái nem voltak alkalmasak arra, hogy intézményesítetten a gyakorlatban is védjék az emberi jogokat. Az eljárások, a Strasburgi bíróság előtt folyó eljárások fele, amiatt indítatódik, hogy az államok nem hajtják végre a saját bíróságaiknak az ítéleteit. Tehát látjuk, hogy mennyire gyengék ezek a struktúrák. És az Európa Tanács tulajdonképpen reménykedett abban, hogy a demokratikus struktúrák deficitjét a ugye, keleti bővítés kapcsán majd egy megfelelő mechanizmussal fel tudja fogni hogyha ezek az államok ratifikálják az emberi jogi egyezményt, akkor akkor az emberjogi bíróság jelenti majd azt az emelőt, amelynek a segítségével ezek a tagállamok a saját hiányosságaikat kiküszöbölve az Európai Emberjogi Bíróságon keresztül tudják az Európa Tanács szintjén is biztosítani az emberi jogokat. Tulajdonképpen az európai közösség, vagy az Európai Unió bírósága költségvetésének csak töredékével rendelkezik a Strasburgi Bíróság, és ugyanígy a hágai nemzetközi törvényszék költségvetésének is csak a töredéke a Strasburgi Bíróság költségvetése, tehát itt az emberi jogokat elég olcsón akarjuk megúszni. Most jövök a számomra különösen fontos kérdésekre, szeretnék rátérni munkatársak, személyzeti kérdések. Hogyha a bíróság megkapja az autonómiát, hogy személyzeti ügyekben ő döntsön, és a főtitkár szerintem az egyezmény ellentétes módon végzett gyakorlatát beszüntetik, akkor ez egy olyan politikai kérdés, amit rövid távon lehet rendezni, és ami nem kerül semmibe. A költségvetési autonómia kérdése, azaz mondjuk a bíróság benyújt egy javaslatot arról, hogy ő mit szeretne, és a miniszterek bizottsága dönti el, hogy mit kap meg végül is a bíróság. De nem az Európa Tanács főtitkára fog majd, fogja majd módosítani a e, bíróság javaslatát, hanem a miniszterek tanácsa, és ez egy transzparens és e, utólag is ellenőrizhető módon történek. E, ugyanígy, ahogy itt az Európai Parlament és a tanács is látható és ellenőrizhető, előszeti módon döntenek a költségvetésekről ami a bírók státuszát illeti, az Európa Tanács az első lépést már megtette, ezt a ilyen általány jellegű rendszert most már felváltotta a fizetések és a nyugdíjak rendszere, és ez egy nagyon fontos eh, előrelépés. De nem szabad megfeledkeznünk arról sem, és ez lesz az utolsó megállapításom, hogy az emberi eh, bíróság működésének hatékonyságáért nem csak a eh, bírók felelősek, hanem a bírósági munkatársak, az ott dolgozó fogalmazók, jogászok. Azaz minden, az egyezmény minden részes felének a szükséges kiigazításokat el kell végeznie. Azaz, az EU nem fizet majd ugye belépőt, és szabaduljanak meg attól a gondolattól, hogy náluk vannak az elvek, nálunk a pénz. Az Európai Unió egy nagy egész részévé válik, és csak ráeső részt fogja viselni, de politikailag felelősséget vállal azért, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában az ott vállalt politikai felelősség köre bővüljön, és ez eljusson arra a magas szintre, ami az emberi jogok esetében mindenképpen szükséges. Köszönöm szépen, megadom a szót. Köszönöm, megadom a szót Gál King asszonynak. Csantó. Köszönöm szépen, elnök úr. Timerman bírónak szeretnék feltenni egy kérdés. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen részletesen beszélt ezekről a mechanizmusokról. Ezzel bebizonyította és rámutatott arra, hogy ezekben a részletekben rejlik a lényeg. Azaz, hogy egy egyén egy magán személy számára hogyan fog ez kinézni, hogyan fog működni. És hol tudjuk, minek kapcsán tudjuk eldönteni, hogy az egyének számára tényleg ez egy plusz fog jelenteni. Hogyha tovább viszem az ön gondolatmenetét, először is a fontos az az elv, hogy az összes hazai, otthoni jogorvoslati lehetőséget már ki kell meríteni. Ez így eddig rendben van. És szükség van adott esetben egy előzetes döntési eljárás keretében kikérni az Európai Bíróság véleményét vagy döntését. Ez nem kötelező a nemzeti bíróságok számára. Lehet, hogy a nemzeti bíróság nem fordul az Európai Bírósághoz, és nem indítja el az előzetes döntési eljárás. De hogyha megteszi, hogyha kér előzetes döntést a Nemzeti Bíróság, és a polgár csak utána fordulhat Strasbourghoz, hogyha nézzük, hogy ez hány évig tart, megszámoltam, minimum 8-10 év lesz ez. Úgyhogy azt mondjuk az embereknek, hogy most egy plusz lehetőséget kapnak. De ez a lehetőség, ennek a lehetőségnek a kihasználása 8-10 évet vesz igénybe, hát akkor nem biztos, hogy könnyű lesz megértetni az emberekkel, hogy ez miért van jó nekik. És ezért szeretném az összes tisztelt bírát arra bátorítani, és persze majd a Polgári Szabadságjog Bizottságában mi is, politikusok is ezen fogunk dolgozni, alakítsanak ki olyan mechanizmusokat, amelyek rugalmasabb lehetőségeket biztosítanak. Ugyanis találnunk kell valami olyasmit, ami tényleg pluszt, hozzáadott értéket jelent az emberek számára. Vagy pedig és itt nagyon vigyáznunk kell. Egyébként a rövid eh, előadásommal is ma ezt próbáltam elmondani. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen várakozásokat keltünk, mikor azt mondjuk, hogy mennyire fontos ez a dolog. És én ebben hiszek, meg vagyok győződve arról, hogy ez fontos, ezt meg kell tennünk, ez, ez a jó út, de akkor emellé oda kell tennünk azt is, hogy az emberek hogyan tudják igazából felhasználni ezt a lehetőséget, hogyan tudnak élni vele mielőtt megadom a szót Messerschmidt kollégának, emlékeztetem önöket, önöket arra, hogy a bizottság a délelőtti ülésszak után egy kis étkezés, italokat, ételeket biztosít itt a terem előtt, és miközben ebédelünk, meg tovább lehet vitatni a kérdéseket. Messzes mit, kollega? Um, Jeg vil gerne vende tilbage til et øh, tema, der er gået lidt igen, og som jeg synes er meget centralt, nemlig spørgsmålet om, øh, hvordan man håndterer situationen. Szeretnék visszatérni egy kérdésre, amely többször felvetődött már, és ami egy nagyon lényeges, központi jelentőségű kérdés. Hogyha... Nos, meg lehet nézni, hogy milyen uh, jogi forrásból fogunk dolgozni, mert eh, nem lehet az, hogy két eh, peres fél eh, van, akik másképpen értelmezik a jogos dolgot és az nem jogos dolgokat. Tehát nagyon fontosan kell ezt a dolgot meghatározni, mert például ami a dán karikatúrákat illeti, elmondhat, látjuk azt, hogy nagyon fontos a vallás szabadság, vagy annál fontosabb, mondhatják mások, a szabad véleménynyilvánítás joga. Tehát nagyon könnyű kimondani, hogy az lesz az eh, a mérvadó jog, amelyik a legnagyobb biztonságot nyújt, de hát hogyan fogjuk megállapítani bizonyos kérdésekben, hogy melyik a legfontosabb, melyik a legjobb jog, a legnagyobb biztonságot, a, a, a felperes vagy az alperes álláspontja az, amit tiszteletben kell tartani. Az egyik oldalon van a karta, a karta másik oldalon az egyezmény. Melyiket kell választani a kettő közül? Allora eh, diamo la replica, la facoltà di replica al giudice Timmerman. Nos. Timmerman úr, pancsom. Igen, igen. Rendben, láttam, hogy jelentkezett. Elnézést kérek, szeretnék válaszolni arra, amit az előadó asszony mondott. Angolul fogok beszélni. Mert láttam, hogy hozzá akar szólni, de más szakértő is hozzá szeretett volna szólni, mondja az elnök. Mivel hogy az önné volt az utolsó hozzászólás, úgy vélem, hogy sorrendbe kellene hozzászólni a szakértőknek. Köszönöm szépen. Oh, monsieur le Président, sur les suggestions passionnantes. Nos, néhány hozzászólást, néhány eh, gondolatot szeretnék elmondani arra vonatkozólag, hogy amit Zimmermann urat mondott a közösségi jog valóban olyasmit, olyan szerkezetet kell felépíteni, amelyik működik a lakosság számára is, mint ahogy rámutatott Gál King asszony. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni a nemzeti jogok, jogot, és onnan kinőtt. De abban az esetben, amikor a Strasburgi bíróság bíráig megörülnének és elkezdik értelmezni a nemzeti jogot, akkor fordulhat elő ez az eset, de azt hiszem, hogy ettől távol vagyunk. Úgy vélem a magam részéről, mint ahogy mások is mondták, a, azok a technikák, amelyeket alkalmazandók a jogosorlati lehetőségek kimerítésére, azokat már eléggé, nagy, eléggé erős garanciákat nyújtanak. Tehát vagy azt mondjuk, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseiben bízunk, vagy pedig ez a mostani helyzetet fenntartjuk. De úgy vélem, hogy új szerkezeteket felépíteni, vagy ebből derivált megoldásokat kidolgozni. Úgy vélem, hogy ez nagyon összetett lenne, és csak olyan esetekben lehetne alkalmazni, amelyek igen ritkán fordulnának elő. Biztos vagyok abban, hogy meg lehet, megfelelő módon ezeket a kérdéseket meg lehet oldani. Köszönöm szépen! De Suter úr szeretne hozzászólni. Nagyon-nagyon röviden kérem, mert meg szeretnénk hallani Timmermans úrnak a hozzászólását is. Parancsán. Monsieur President, euh, peut-être euh, simplement... Elnök úr, nagyon röviden háromszat szeretnék szólni. Először is ki szeretném hangsúlyozni az, hogy az Európai Unió bírósága nem kerül radikálisan más helyzetben, mint más nemzeti bíróságok eh, az Európa Tanács országain belül vannak olyan lehetőségek, amikor nem tudnak eh, szólni bizonyos kérdésben. Belgiumban például egyes eh, bírók nem fordulnak, amikor kelleni, kellene, nem fordulnak Strasbourghoz, és eh, emiatt az emberi jogi bíróság csak nagyon későn tud eh, eh, határozatot hozni. Egy olyan mechanizmus alkalmazunk, amelyik a bíróság illetékességére bízza az, hogy továbbítja ezeket a kérdéseket, és előzetes ítélkezéseket kér. Nem az állampolgára kezében van ez tehát. Igen, vannak ezzel kapcsolatosan eh, kockázatok, ugyanakkor úgy vélem, hogy ezek a kockázatok minimálisak. Nem szabban eh, egy rendszert arra alapozni, alapozva felépíteni, hogy a bíróság nem fogja továbbítani az előzetes ítélkezésre vonatkozó kérelmet. Úgy gondolom, hogy amikor egy nemzeti bíró nem továbbítja a kérdést, mint ahogy kellene tennie, az érintett magánszemély viszont szeretne az Emberi Jogok Európai Bírósághoz szeretne fordulni. Ebben az esetben az, Európai Bírós, az Emberi Jogok Európai Bíróságának a, úgy kellene, elfogadhatónak kellene tekinteni ezt a bizonyos kérelmet a magánszemély részéről. Másképp tulajdonképpen az lenne, hogy, az lenne, hogy megtagadjuk tőle lehetőséget arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljon. Egy másik dolog, ami nagyon nehéznek tűnik, hogy nem válaszolnának, hogyha nem válaszolnak a felkerés. Tehát négy eljárás lenne nemzeti bíróságok előtt, az eh, Emberi Jogok Európai Bíróság előtt, aztán egy különleges eljárás lenne az Európai Unió Bírósága előtt, és végül hozzá lehet tenni a az, hogy az Európai Bíróságot megtámadni, mert nem előre vissza, hogy a Nemzeti Bíró nem nyújtotta be az előzetes ítélkezés utáni kérelmet. Köszönöm szépen, bíró úr! Az igen erős támadás után nagyon boldog vagyok, hogy válaszolhatok, bíró úr, Először is Skruter úrnak szeretnék válaszolni, és hogy félretegyem ezt a félreértés. Én egyáltalán nem mondtam az, hogyha előzetes írtelkezés hiányában azt jelentjük ki, hogy a Strasburgi Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánítja ki az kérelmet. Tehát úgy vélem, hogy ez nem, ezt nem mondtam Zsáke úrhoz utalnék, aki említette az, hogy egy gázgép párhuzamot vonta, amikor azt mondta, hogy ne legyen túl bonyolult és ne legyen túl hosszú az eljárás. Először is meg kell állapítani, hogy az Európai egyik jellegzetessége az, hogy van ez a kettő kettős út, amikor az Európai Unió intézményei egy határozatot hoznak, amely megtámadható az Európai Bíróságnál. Ilyenkor a megoldás nagyon egyszerű. Bírósághoz fordulunk, a nemzeti bíróságoknál, illetve az Európai Unió bíróságához lehet fordulni. Amennyiben mindez eh, egy eh, nemzeti jogi kérdésről van szó, akkor a dolog egy kicsit összetettebb. Ez az Európai Unió egyik jellegzetessége. És itt merül fel a probléma. Itt van az, hogy ennek a jogosforlati lehetőségi eh, kimerítési mechanizmus automatikus átültetése problémát okozna. Mert eh, ott vannak a legfelsőbb bíróságok a tagállamokban, van persze egy pár kivétel, de ezekhez kell fordulni, mielőtt Strasbourghoz forduljon. És ott van az alapvető különbsége mert a magánembernek nincs lehetősége arra, hogy közvetlenül az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljon. Azt mondhatjuk, hogy ez nem probléma. Már pedig igenis probléma, mert a bíróság felelőssége ez nem autonómia kérdéséről van szó, hanem felelősség kérdéséről hogy megvédjük az alapvető emberi jogokat az Európai Unió területen belül amikor ezt megsértik bizonyos európai intézmények. Az én véleményem szerint nem tudjuk ezt a lehetőséget eh, a priori kizárni. És emiatt a következő javaslatot tennem, és nagyon örülök a reakcióknak, mert ez lehetőséget ad nekem, hogy tisztázzam, hogy melyik és ez a javaslatom. A, az javaslatom bizonyára nem egy ilyen bonyolult rendszer, mert nem lesz automatikus eh, amit én javasoltam, ez nem egy kivételes elbánás, egy más fajta dologra hozom. Én úgy gondolom, hogy a csatlakozási eh, egyezményben kellene ezeket a kérdéseket tisztázni. Mit jelent mindez? Megadjuk a lehetőséget az Európai Bizottságnak. Ez egy lehetőség, és nem egy kötelezettség, hangsúlyoznám. Tehát amikor azt látja a bizottság, hogy van egy igazi probléma, amelyről tárgyalnak, egy olyan probléma, amelyről a bíróság nem tudott véleményt nyilvánítani, akkor a bizottság az Európai Unió bíróságától kérhet egy véleményt az adott ügyben úgy vélem, hogy ebben az esetben az eljárás nem lenne túl hosszú, kell, hogy legyen egy gyorsított, egy sürgősségi eljárás, más eh, vonatkozásokon ez már létezik. Ennek a megoldásnak két előnye van. Egyrészt eh, kizárjuk azt, hogy az Európai Unió Bírósága teljesen kívül kerüljön az ügyből, másrészt ez megfelelően rugalmas, és nem foglal el túl sok időt. Köszönöm szépen. Nos, úgy vélem, hogy ezt e, az ülésszakot e, le kell zárni. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy itt maradtak velünk. 14 órakor folytatjuk a munkát, és ahogy mondottam, itt e, a terem előtt van egy kis büfé, és erre meghívnám önöket. Köszönöm szépen.